Welcome, uh, colleagues to this. Köszöntöm a kollégákat. A meghallgatásunk második részén meghallgatás a Facebook Cambridge Analytica ügyben a Facebook felhasználók adatainak felhasználása és ennek hatása az adatvédelemre. Ez ugye a második meghallgatás, és erre a Libe bizottságban, az AFKO, ITRE és Júri bizottságokkal együttműködésben kerül sor. A többi szakbizottság elnöke is mindjárt bejön, nem tudjuk pontosan, hogy ki jön, de a Júri bizottságot az alelnök Madi Delvo képviseli, a többiek szemében nem vagyok biztos. Azt hiszem, hogy az AFKO részéről Hübner képviselő jön, az ITRE nevében pedig Paul Rübig. Fontos, hogy az összes bizottság kiveszi a részét ebből a meghallgatásból, és eh, azt hiszem, hogy az IMCO alelnöke, illetve a Kulturális Bizottság elnöke is csatlakoznak hozzánk. De ez nem biztos. Június 4-én tartottuk az első meghallgatást, és eh, ha nem zavarja önöket, akkor fel kell olvasnom az unalmas bevezetőt, még mielőtt a lényegre térhetnénk, de azt hiszem ez fontos, ugyanis az első meghallgatáson egy nagyon érdekes eszmecserét tartottunk, kérdéseket hallgattunk meg, válaszokat kaptunk, most ugyanezt tennénk. Szeretném köszönteni azokat, akik általában nem szoktak a Libe Bizottság ülésére járni, főleg egy hétfői napon. Tehát tisztelt kollégák, az elnökök értekezletének április 12-én meghozott döntését követően volt egy találkozó Zuckerberg úrral az elnökök értekezletén, és a parlament úgy döntött, hogy három milyen szántó bizottsági meghallgatást tart a Cambridge Analytica és a Facebook botrányt követően. A meghallgatások célja az volt, hogy mélyebb ismereteket szerezünk és levonhassuk a fő következtetéseket, és megvitassuk, hogy milyen eszközök állnak az EU rendelkezésére. Hallhattuk, hogy voltak bizonyos problémák, mert nem tudtuk elérni azt, hogy a legmegfelelőbb előadók jöjjenek, de minden törünk tehetőt megtettünk. Fontos, hogy az illetékes osztályvezetők véleményét meghallgassuk, illetve azokét, akik a döntéshozatalban részt vesznek a Facebookon és máshol, és remélhetőleg a vendégeink előadását ma meghallgathatjuk. A második rész, a meghallgatás második része pedig arra koncentrál, hogy az adat védelemre, illetve a magánethez való védelemre, a választási folyamatokra ez a botrány milyen kihatással van a kiberbiztonságra, a közösségi média piaci részesedését hogyan befolyásolja, a harmadik részre pedig július másodikán kerül sor akkor több biztos ismerteti a politikai lehetőségeket, megoldásokat, hogy elkerülhessük egy későbbi hasonló eset bekövetkezdét. És a Facebooktól a CEO jön el, és most kezdjük el a mai meghallgatásunkat, de még mielőtt ezt elkezdenék, szeretném felvázolni önöknek röviden a múltkor már bevált szabályokat, ha lehet ezeket tartsuk be, ezt és a, munka, és a felszólalási időt is. A frakciók eldöntötték, hogy 15 kérdés meghallgatására lesz lehetőség a DONT rendszer alapján, ami azt jelenti, hogy ez alapján terveztük a hozzászólásokat, és minden kérdést követően a vendégeinket arra kérjük, hogy válaszolják ezeket meg, hogy így tartsuk a meghallgatás tempóját. A prezentációkat követően, miután a panel tagjai prezentációkat ismertették, az elnökök kapnak szót, és azt követően a hozzászólók, akik feliratkoztak a listára. Ők, valamint a társult bizottságok elnöke egy kérdést intézhet, egy a panel egy tagjához, tehát meg kell jelölni azt, hogy kihez intézik a kérdésüket, ezt maximum egy percben tehetik meg, és a címzett rendelkezésére két perc áll, hogy megválaszolja a kérdést. Ezt az időkeretet be kellene tartanunk, mert máskülönben el kell vegyük a mikrofont azoktól, akik ezt nem tudják betartani. Azt hiszem, hogy ennyi lenne. És most meg is adnám akkor a szót a vendégeknek a bevezetőt követően. A panel tagjai között van Andrea Jelinek, aki az osztrák adatvédelmi hatóságtól érkezett, Paul Olivier Dehey, aki elnöke és társalapítója a personaldata.io honlapnak, és Steve Satterfield, aki a Facebooktól érkezett. Most az első fordulót kezdjük el, és a kérdésekkel kezdjük, a kérdések listájával, az első hozzászólóval. Először elnézést, mivel ennyire nyitottak vagyunk és demokratikusak, ha már az Európai Parlamentben vagyunk, ezt itt így szoktuk, megkérném az elnököket, a különböző bizottságok elnökei, társelnökeit, hogy szeretnének-e hozzászólni. Medi, köszönöm szépen. Én a jogi bizottságot képviselem, és a mi bizottságunk mindenek előtt a jogi vonatkozásokat vizsgálja, az alkalmazandó jogot, illetve azt, hogy mely testület illetékes a panaszok meghallgatásáért. A nemzetközi joggal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozunk, a modern technológiákkal, az adathalászattal, a szellemi tulajdon jogokat érintő kérdésekkel, tehát a Júri Bizottság nevében én is szeretném köszönteni a ma érkezett szakértőket. Remélhetőleg ez egy nyílt és konstruktív eszmecsere lesz. Ami a joghatósági kérdéseket illeti, meg kell értsük, hogy mi történt ebben az, ebben az esetben, és milyen jogorvoslati lehetőségek nyílnak ahhoz, hogy a jövőben az ilyesmit elkerüljük. Ez nagyon röviden lett volna a részemről, és azt javaslom, hogy kezdjük rögtön az előadókkal. Elnök, mindig nagyon rövid vagy, nagyon röviden fogalmazol, és köszönöm, hogy a Júri Bizottság elnökeként képviseletében eljöttél. Egyelőre azonban meghallgatjuk az előadóinkat, és az első előadónak adnám meg a szót Andrea Jelineknek, aki az osztrák adatvédelmi hatóság és az adatvédelmi bizottság elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, tisztelt parlamenti képviselők! Május 25-én lépett életbe az általános adatvédelmi irányelv, a GDPR. A GDPR-ral az Európai Adatvédelmi Tanács állt föl egy új független testület, amelyben a nemzeti adatvédelmi hatóságok, a bizottság és az Európai Adatvédelmi Hibat, Ombudsman Hivatala vesz részt. A Cambridge említik a Facebook ügyet, az ICO vizsgálja az Egyesült Királyságban, hiszen a Cambridge analitikát az Egyesült Királyságban jegyezték be. Hogyha az ügy május 25-e után tört volna ki, akkor az ICO lett volna a vezető hatóság, a többi DPA pedig érintett hatóság lett volna. Az ICO a brit adatvédelmi hatóság véleményét megosztotta volna a konzorciális társaival, a többi nemzeti adatvédelmi hivatallal, és mint hogy azonban ez az ügy a GDPR hatályba lépése előtt tört ki, az ICO nem csak a vezető hatóság, hanem a vizsgáló hatóság is. Ilyen módon az ICO lesz az a hatóság, amely jelentést is elkészíti, de az ICO folyamatosan tájékoztat bennünket szoros együttműködésben, mondjuk az ICO-val, a brit adatvédelmi hatósággal. A vizsgálatok lezajlottak, az eredményeket pedig júniusban vagy júliusban publikálják a jelentésükben. A GDPR egyik fő kérdése az elszámoltathatóság, és az olyan cégek, mint a Facebook be kell, hogy bizonyítsák, hogy megfelelnek a szabályoknak és elszámoltathatóak. Az adatvédelmi általános irányelv a GDPR tehát vissza, hogy az emberek kezébe az ellenőrzést az adataik felett. A GDPR nem tudja persze minden, nem ad minden problémára megoldás, de erősebb eszközökkel rendelkezünk. Nem a semmiből jött az adatvédelem, az adatvédelmi irányelv 20 évvel ezelőtt lépett hatályba. Hogyha attól a naptól kezdve ö, megfelelt valaki az adatvédelmi irányelveknek, akkor nem lesz probléma a GDPR betartása. De a cégeknek vissza kell nyerniük az üzlettársaik, a fogyasztóik bizalmát, a GDPR-nak való megfelelés nem csak egy jó selling proposition, eladási érv, hanem egyben a bizalmat is megerősíti. A, hogyha tehát felelősséget vállalunk az adatok kezelése fölött, akkor elszámoltathatónak kell lennünk, és ilyen módon nem kell aztán majd öm, elnézés kérő reklámkampányokra költeni a pénzüket, mint ahogy ez megtörtént többször. Már most 30 határon átnyúló ilyen adatvédelmi ügyet vizsgálunk az Európai Adatvédelmi Tanácson belül, és itt a konzisztencia mechanizmus figyelembevételével veszük figyelembe a GDPR-t, a vezető és a vizsgáló hatóságok kiosztásával. A Facebook Cambridge Analytica ügy valóban csak a jéghegy csúcsa, hogy ezt többen már korábban mondták, de egyelőre ezzel foglalkozunk. Az az aggasztó, hogy vannak ilyen revelációk, aztán a Facebook beismeri, hogy mit tett, és minden egyes újabb reveláció után, amikor egy újabb dolog derül ki, beismeri, hogy ezt is elkövettük, de nem tudjuk, hogy a puzzléből még hány darab hiányzik, hogy az egész képet ki lehessen adni. Az adatvédelem alapjog, és az adatvédelmi ombudsman feladata, hogy ezen jognak érvényt szerezzen hogyha valaki visszaél olyan adatokkal, amelyekkel nem is rendelkezhet, hiszen nem egyeztek bele az adattárolásába, akkor ez dupla bűn, már pedig az beleegyezés csak önkéntes lehet. Az adatvédelem tehát nagyon fontos szerepet játszik. Jelenleg az USA-ban arról zajlik vita, hogy az Európai Adatvédelmi Alaprendelethez, a GDPR-hoz hasonló törvényt fogadjanak el, először figyelnek fel az USA állampolgárok arra, hogy hogyan és mire használják adataikat. A világ különböző pontjairól érdeklődnek a GDPR iránt. Európa valóban úttörő szerepet játszott az adatvédelmi szabályok kialakításában. Az USA cégek nem csak hogy próbálnak megfelelni a törvény betűjének, ez kötelezettségük, hanem mintha körükben is nőne az adatvédelem irányi, iránti eh, kíváncsiság, eh, és eh, ez igaz az amerikai állampolgárokra is. Köszönöm szépen, Paul Olivier Dehénnek adom meg a szót, a Personalia Data alapítójának. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy itt beszélhetek a mai napon. Állampolgárként jutottam a Cambridge Analytica történetéhez, egyszerű állampolgárként. 2015-ben egy Harry Davis tollából származó cikket olvastam a Guardianben, és egyértelművé vált, hogy egy brit cég politikai adatokat dolgozott föl, több millió amerikai állampolgár adatait, és akkor az adatvédelmi kérdésben azt gondoltam, hogy élénk vita kerekedik majd és a Guardianban olvasott cikk után vizsgálódni kezdtem, és olyan bizonyítékokat gyűjtöttem, amelyek bizony aggodalomra adtak okat. Aztán a közösségi média dinamikáját látva a Brexit, illetve az amerikai elnökválasztás során a kérdés még érdekesebbé vált. És azt is láttuk, hogy bizony a sajtóban nem megfelelően tálalták ezeket a kérdéseket és bizony az újságírókhoz fordultam a bizonyítékaimmal. Sok fázis, különböző fázis következett, és döbbenten figyeltem azt, hogy a Facebook PR-ja szépen minden állítást visszautasít, és ez nagyon jól működött számukra, legalábbis 2018 márciusáig. Voltak, akik úgy foglalták össze ezt az időszakot, hogy a Facebook tulajdonképpen a Cambridge Analytica jobb PR-rel, és van is ebben igazság. A Facebook is ugyanazt tette, és ugyanezt folytatta, ugyanezt a tevékenysége és eddig semmilyen visszhangra ez nem talált. Az ilyen jellegű ö, sajtó ö, lefedettség fölülről lefelé induló átláthatóságot jelent, legalábbis én ezt így hívom, Nézzük, hogy mit jelentene az alulról fölfelé történő átláthatóság. Nos, ez egy elég nehéz kérdés jelenleg, de ennek nem kellene így lennie. Meg kell érteni, hogy az információs ökoszisztéma hogyan működik, és megfelelő kérdéseket kell föltenni, és ezekre megfelelő választ kell követelni. A Cambridge Analytica esetében David Carroll ö, bemutatta a helyzetet, illetve elmondta azt is, hogy az Egyesült Királyságban milyen jogi következményekkel járt ez. A Facebook kapcsán én is 2016. decemberében vizsgálódásukat folytattam, és azt kértem, hogy hat férjek hozzá a pixel adataimhoz és más jellegi, jellegű adataimhoz. Az ilyen fogyasztói audencia keretében hozzá lehet férni telefonszámokhoz, címekhez és más információkhoz. És kérésemre ezt a Facebook meg is tette, illetve a reklámcégek számára ezt hozzáférhetővé biztosította. Teljesen önkényesen két hónapra korlátozta ezt az eszközt, ez azonban feleslegessé tette az én vizsgálódásaimat. Ennek ellenére még így is többenetes az, hogy több mint száz reklámozó azt állítja, hogy a Facebook jóváhagyását adta. Nagyon sok újságíró esetében azt látjuk, hogy ezt az információt teszik közzé. Aztán a pixel adatokat is kikértem, itt pedig Facebook oldalakhoz kívántam hozzáférni különböző weboldalak segítségével, amelyeket a Facebook kezelt. Ez nagyon, nagyon sok információra ad lehetőséget, különösen a választási időszakban. 18 hónappal később még mindig nem kaptam meg ezt a listát, de erőfeszítéseket tettem, és itt külön vizsgálódás indult Mark Zuckerberg esetében, több instancián, többek között az Európai Parlamentben is. A válaszok ellentétesek voltak azokkal a válaszokkal, amelyeket én korábban megfogalmaztam. Blumenton szenátor erre rá is mutatott, és írásban fordult Martin Zuckerberghez. A Facebook reagált erre a közvetlen megkeresésre, és egy az a Clear History nevezetű új jelenség bevezetéséről beszélt, amely nagyon hatékony lehet valamikor a jövőben, amikor ezt bevezetik, de ennek az időpontja még nem született meg. Önkéntes eljárásról van szó, nem pedig egy kötelező érvényű átláthatósági folyamatról, amelyre azonban fölkértük a Facebookot 18 hónappal ezelőtt. Érdemes megjegyezni, hogy a Privacy Shield keretében kértem, nyújtottam be a kérelmemet, és a trusty független harmadik fél előtt kívántam megvédeni az érveimet. A Facebook felvette a kapcsolatot a trustee és nagyon gyorsan rájöttek arra, hogy hogyan kell, hogyan lehet kikerülni a panaszaimat. Aztán az adatvédelmi biztoshoz fordultam, az ír adatvédelmi biztoshoz, azonban ő sem tett semmit a panaszaimmal kapcsolatban, és igazából nem is tudom, hogy hogyan fogalmazza Véleményem szerint az ír adatvédelmi biztos, az adatvédelmi biztos irodája lehetővé tette a Facebook számára, hogy ne vegye figyelembe az adatvédelmi szabályokat. Úgyhogy a Facebook tulajdonképpen nem más, mint a Cambridge Analytica jobb PR-ra, jobb jogászokkal, jobb lobbival. Végül is nagyon szomorú esetnek vagyunk tanúi. Az átláthatóságot nem az átláthatóságért követelem, hanem azért, hogy megértsem, hogy hogyan működnek ezek a rendszerek, és másokat is ugyanebbe az irányba tereljek. A personaldata.io keretében dolgozom ezen az erőfeszítésen, és a platformokat is megpróbálom körbejárni később fogok erről írásban beszámolni. A Facebook adatok, adatok rendkívül fontosak abban, hogy azonosítsuk a problémát, illetve megoldjuk ezt a problémát, amelyet ők hoztak létre. A Facebook nem a kulcs, ebben a kérdésben. Lehet, hogy a Facebook vagy Mark Zuckerberg bocsánatot kér, és további bizalmat kér addig, amíg az adatok alapján orvosolják a helyzetet, de igazából még több hatalmat összpontosítanak egy olyan információs ökoszisztémában, amelyet szennyeznek alternatíveként. Az adatokat a Facebookon kívül lehetne tárolni további szolgáltatások keretében, és egészségesen ellensúlyozni lehetne a Facebook hatalmát. Például gondolok itt a pixel adatokra, itt tanácsot lehetne adni a fogyasztóknak a kockázatok arra vonatkozóan, illetve ugyanígy a újságírók figyelmet is föl kellene hívni arra, hogy milyen befolyás alá eshetnek. A Facebook szelektív hozzáférést biztosíthat a különböző adatokhoz, és így a platformok innovációját megváltoztatják, megváltoztathatják saját üzleti céljaikat követve. Nagyon fontosnak tartom az átláthatóság, illetve a hordozhatóság megvizsgálását, hiszen ez a hordozhatóság az innováció lehetőségét biztosítaná, illetve a személyes adat ökoszisztémában a hatalmi egyensúlyt kialakíthatná. Mark Zuckerberg ennek ezt természetesen nem támogatja, és természetesen egy régi üzleti modellhez ragaszkodik, ez önmagában a józan ész útját követi a saját szempontjából, de nagyon fontos, hogy ne bízzunk benne. Köszönöm. Steve. Köszönöm szépen, és most Steve Setterfield kap szót, aki a reklámpolitikárt és a privacy politikárt illetékes igazgató a Facebooktól. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma. Steve Satterfield vagyok, és a Privacy Team igazgatója a magánélethez való kérdésekért és adatvédelmért vagyok felelős az applikációkat kidolgozó platformunkon, és együttműködöm a mérnökökkel, hogy azonosítsuk az adatvédelemmel és a magánélethez való jog védelmével kapcsolatos esetleges problémákat. A Facebook hozzásegíti az embereket világszerte hogy úgy kapcsolatban legyenek egymással, a platformon keresztül más applikációkhoz és honlapokhoz lehet kapcsolódni az adatok hordozhatóságát biztosítva az adatvédelmi rendelet alapján. Ma azért vagyunk itt, hogy a Facebook platformmal kapcsolatos incidensről beszéljünk, amikor dr. Alexander Kogan a Cambridge Analytica-hoz transferálta az adatokat. Szeretném jelezni, hogy milyen lépéseket teszünk annak érdekében, hogy megelőzzük a jövőben ennek a megismétlődését. Ugyanakkor szeretnék arról is szólni, hogy az adatvédelmi gyakorlataink a Facebooknál milyenek, és hogyan próbálunk eleget tenni a GDPR-ban foglaltaknak. Szeretnék félértéseket is tisztázni az adatok gyűjtésével és a reklámpolitikánkkal kapcsolatban. Amiről ma beszélünk, az alapvetően a bizalommal függ össze. A Cambridge Analytica ezt a bizalmat szekte meg és a bizalom elvesztését eredményezte. Mi vissza szeretnénk szerezni a felhasználóink bizalmát azáltal, hogy a belső folyamatainkat javítsuk. Ez időigényes lesz, készek vagyunk arra, hogy orvosoljuk ezt a problémát, mert ezt orvosolnunk kell. Még visszatérnék a meghallgatás témájára, a Cambridge Analytica-ra, és szeretném jelezni, hogy a legjobb információ azt sugalja, hogy európai felhasználókra vonatkozó adatokat nem közvetített a Cambridge Analytica, és dr. Kogan vallomása is erről tanúskodik, illetve a belső vizsgálataink is ezt bizonyítják. Ezt, végered, vég, ezt definitív módon nem tudjuk megerősíteni egészen addig, amíg az Egyesült Királyság adatvédelmi hivatala ezt megerősíti. Nagyon fontos azonban arról is beszélnünk, hogy az európai állampolgárok életére ez um, az eset milyen hatással van, de ez nem jelenti azt, hogy ne akarnánk megakadályozni azt, hogy a jövőben bárhol bekövetkezzen. Mit teszünk tehát uh, annak érdekében, hogy ezt elkerüljük? 2014-ben megváltoztattuk a szakpolitikánkat, hogy uh, um, hogy szigorúbb szabályok alapján kérhessenek az applikációk adatokat a legalapvetőbb adatokon túlmenőleg. Most azonban ennél tovább léptünk. Először is, amikor valaki egy applikációt használ, engedélyt kér az applikáció egy konkrét adatkörre vonatkozóra, mint például a név vagy az e-mail cím, és ezt az operatív csapatunk átvilágítja. Ha valaki három hónapon át nem használt egy applikációt, akkor ez nem fér hozzá tovább az adatainkhoz. Továbbá áprilisban a newsfeeden mindenki számára láthatóvá válik, hogy milyen applikációkat használ, és így a konkrét adatok, a konkrét engedélyt egy olyan applikáció esetében, amelyet nem kíván már a felhasználó használni, visszavonhatja. Nagy mennyiségű adatokról van itt szó. Ha vannak aggályok, akkor az applikációt felfüggesztjük, és amikor úgy látjuk, hogy, hogy visszaéltek az adatokkal, szintén erre kerül sor, több mint 200 applikációt függesztettünk fel. De még mielőtt a fejlesztői platformunkat átalakítottuk volna, két éven át dolgoztunk azért, hogy a különböző GDPR-ra kapcsolatos szolgáltatásainkat átdolgozzuk. A GDPR hatályba lépte egy óriási erőfeszítést jelentett, egy óriási tím jött létre, emberek százai, akik új termékeket dolgoznak ki, és akik visszajelzést várnak a szakértőktől a megközelítésünkről. Szeretnék néhány dolgot elmondani az a kapcsolatban, hogy mit tettünk. A beállításokat egyszerűsítettük, például a 20 képernyő helyett most egy képernyő lehet hozzáférni az applikációkhoz, helyesbítést lehet végrehajtani, és a hordozhatósági eszközeinket is egyszerűsítettük. Ezek egyébként a világon mindenki számára hozzáférhetőek. Az európaiaktól az explicit beleegyezésüket kérjük az adatok, különböző személyes adatok összegyűjtésére vonatkozóan a profilból, az arcfelismeréshez is beleegyezést kérünk, illetve a harmadik felek adatainak felhasználásához. Ezek opcionális jellegűek, az ember nemet mondhat ezekre, és ennek ellenére használhatja tovább a Facebookot. A a szerződéses feltételeinket is frissítettük, korszerűsítettük, kérjük az emberek beleegyezését ezen szerződéses feltételekben, még mielőtt a Facebookot használják, és egyébként ez nem ugyanaz, mint az a beleegyezés, amiről az imént beszéltem. Az adatvédelemmel kapcsolatos lépéseink nem értek véget május 25-én, hanem most létrehoztunk egy centralizált szervezetet, amely a magánélethez való joggal, illetve a különböző termékekkel foglalkozik. Ugyanis fokozottabb ellenőrzést szeretnénk adni a felhasználók kezébe. Ugye a Clear history is az imént hallottak. Lehet látni azt, hogy a Facebook milyen információt kap a különböző applikációktól, vagy honlapoktól, ha csak az ember nem törli ezt, ezeket az adatokat amikor ezt bejelentettük, ez még nem volt kiforrott, és ezt azért tettük, mert számítunk a világ különböző pontjairól az emberek visszajelzésére, amint kialakítjuk ezt az eszközt. Szeretnék azonban még két dolgot tisztázni azzal kapcsolatban, hogy a szolgálatunk, a szolgáltatásunk hogyan működnek, különös tekintettel a reklámpolitikánkra mit teszünk és mit nem teszünk. Először is ugye a reklám. Szeretném leszögezni, hogy a reklámra épül az üzleti modellünk, mert szerintünk ez a legjobb üzleti modell ahhoz, hogy a céljunkat elérjük. És itt célzott reklámokat látnak az emberek. A kutatóink azt, kutatásaink azt bizonyítják, hogy az emberek a számukra releváns reklámokat szeretnék látni, és a reklámok azon embereket szólítják meg, akik legnagyobb érdeklődést mutatnak az ilyen termékek iránt. Ez nagyon fontos volt a korlátozott reklám büdzsével rendelkező közepes méretű vállalkozások számára. A reklámot biztosítani tudjuk úgy is, hogy nem adjuk el az adatokat a reklámozóknak, és biztosítjuk az emberek számára azt is, hogy kontrollálhassák ezeket a reklámokat. Van egy eszközünk is, az Ad Preference, ami lehetővé teszi, hogy az emberek a különböző kategóriákat szabályozzák, amelyek alapján reklámokat kapnak. Az emberek láthatják azt is, hogy miért kapnak különböző re- reklámokat, ezeket el is rejthetik. És végezetül szeretnék egy másik kérdéskörre kitörni, kitérni, azzal kapcsolatban, hogy a nem Facebook felhasználók adatait a Facebook hogyan kezeli. Szeretnék egyértelműen fogalmazni. A Facebook nem alakít ki profilokat olyan személyekről, akiknek nincs Facebook fiójuk. Bármilyen honlap, amely felhasználja a Facebook tartalmát ahhoz, hogy relevánsabbá tegye a szolgáltatásaikat, a like gombok vagy a megosztó gombok alapján más vállalatok is nyújtanak ilyen szolgáltatásokat, és amikor valaki használ egy applikációt vagy egy honlapot, akkor kapunk erről információt azért, mert a website nem tudja, hogy az illető Facebook felhasználó van se, vagy sem. Ezeket az információkat különböző célból használjuk fel, ezeket nagyon szívesen kifejtem. Mi azonban shadow profilokat nem hozunk létre, ez nem felel meg a valóságnak. A célunk ezzel az, hogy az adatvédelmet biztosítsuk, eh, hiszen Mark Zuckerberg is elmondta, hogy ha nem tudjuk védeni az emberek adatait, akkor nem érdemeljük meg ezeket az adatokat. És ami a Cambridge Analytica-val történt, egy lehetőség számunkra, hogy átgondoljuk azt, hogy hogyan fejlesztjük ki a platformunkat, hogyan működik ez a platform. Az adatvédelmi rendelet pedig az elmúlt évek során további lendületet adott számunkra, hogy elgondolkozzunk azon, hogy hogyan védjük a különböző adatokat. Szerintünk ezeket a gyakorlatokat javítottuk, de azért belátjuk azt is, hogy még van tennivalónk. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy itt lehetek, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. Köszönjük szépen. Jönnek a kérdések. Kérdezőként egy perc, a válasz két perc. Pontosan állítottuk össze a Dehont rendszer alapján a kérdéseket. Egy képviselő ugyanakkor két kérdést tesz majd fel, valakit helyettesít. Ez az egyedüli eset, amikor valakit helyettesítenek, különben tartjuk magunkat a Dehont rendszer alapján kialakított listához. And we begin first with the jury vice chair, Madi Del. Madi Delvo kapja meg a szót, eh, alelnök társam. Köszönöm szépen. Peter Fildurat kérdezem. Setterfield urat kérdezem. Beszámolt arról, hogy a Facebook most mit tesz annak érdekében, hogy a felhasználók adatait védjem. Ugyanezt a politikát használják a más földrészeken lakó ügyfelek adatainak kezelésére, vagy csak az Európai Uniós állampolgárok adatait kezelik így. És visszatekintve hogyan tudják biztosítani, hogy azon userek, akik kárt szenvedtek az önök adott felhasználása okán, megfelelő kárpótlásban vagy jogorvoslatban részesüljenek, és hogy hogyan differenciálnak a különböző országok alapján. Köszönöm az első kérdés, hogy ugyanazt a védelmet kínáljuk-e Európában, mint a világon. Mindenhol a válaszom igen ugyanazt az ellenőrzést, ugyanazon védelmi mechanizmusokat kínálunk mindenkinek a világon. A Facebook Írország az európai adatellenőr, az összes európai adatfelhasználásért ő felel. A GDPR-t persze az európaiak hozták létre, és ez figyelembe veszi az európaiak igényeit, de tisztában vagyunk vele, hogy Európán kívül is vannak országok, amelyeknek megvan a maga saját adatvédelmi múltja és kultúrája. Ezeket figyelembe veszük. Másrészt mit teszünk annak érdekében, hogy hogyan figyelünk az emberekre, a feedbackjükre, hát erre építjük a szolgáltatásainkat, de persze a hát politikai döntéshozókkal, a adatvédelmi e, civil szervezetekkel, e, a hatóságokkal szorosan együttműködünk annak érdekében, hogy a termékeinket módosítsuk. Um, um, Én a DIBE elnökeként teszem fel a következő kérdést. Setterfield úr, a New York Times néhány nappal ezelőtt beszámolt arról, hogy a device gyártóinak mély adat hozzáférést biztosítottak a különböző készülékek gyártóinak, és fennáll -e még az adat hozzáférés. Másrészt a Cambridge Analytica kapott-e adatot a Facebooktól a célirányos hirdetések felhasználása tekintetében, vagy például a klikkekről, hogy hány klikket ö, ö, tudtak be az egyes hirdetések, harmadsorban pedig eh, a Cambridge Analytica eset után változott-e az adatkezelésük eh, és a politikai hirdetések kezelése? Köszönöm a kérdést. Az első kérdés a New York Times néhány héttel ezelőtti cikkére vonatkozik. Különböző device makerekkel, op- rendszer műk gyártókkal, eh, egyetérte, együttműködést alakítottunk ki, de hát meg kell érteni, hogy miből áll ez az együttműködés. Gondoljanak arra, hogy mikor jöttek létre ezek a partneri kapcsolatok, 2008-2010 körül, amikor a mobilis ökoszisztéma még nagyon más volt, mint ma. Ma már ugye vagy az Androiddal, vagy az iOS-szel megyünk fel a mobil, app, mobil berendezésünkről, és az App Store-ról downloadoljuk, töltjük le az applikációt, az alkalmazást. 2010 körül azonban rengeteg eszköz és rengeteg operációs rendszer működött. A BlackBerry, a Palm, a Simbi operációs rendszer a Nokia telefonokon, Más-más módon mentek tehát online az emberek. A Facebook még egy viszonylag új cég volt, és nem tudtunk minden operációs rendszer számára appokat kidolgozni, ezért más cégekkel dolgoztunk együtt, hogy segítsenek abban, hogy a Facebook experience tapasztalatát a usereik <clears throat> elérjék. Hogy a együttműködők milyen munkát végeztek? Hát 55-60 ilyen együttműködési szerződésünk volt, de mára már az iOS meg az Android a két eh, operációs rendszer, amelyel a Facebookot használják, tehát voltak éppen a legtöbb együttműködést fel lehetett számolni az év végére már. A következő kérdés, pedig a Cambridge Analytikára vonatkozott, illetve az ő hirdetéseikre, és hogy a hirdető kap-e a klikrátáról információt, arról, hogy megnézik a hirdetését vagy sem. Nos, a Cambridge Analytica legjobb tudásunk szerint nem használt fel európai információkat. Ők ugye egy hirdető cég, és um, agregált jelentést kapnak arról, hogy hányan klikkeltek hirdetéseikre, ugyanezt kapja meg minden hirdető általános demográfiai leosztását az embereknek általános elveket, célokat szolgálnak ezek az információk. Az utolsó kérdés az volt, hogy mely szájtokon hirdetett a Cambridge Analytica? Hát ő egy hirdető. Facebookon, az Instagramon hirdettek, itt jelentek meg hirdetéseikkel. Hát egy kicsit túlhúzott, de hát az én kérdésemre adott választ, úgyhogy megbocsátom Roberta Metzola a néppárt nevében. Köszönöm szépen, egy nem annyira népszerű véleménnyel kezdem. Én nagy híve vagyok a Facebooknak, és azt hiszem, hogy a jövőben is sok jóval szolgálhat a Facebook. Öm, sok országunkban a lakosság nagy többsége Facebook felhasználó, de valóban vannak nagy hiányosságok is a Facebook működésében. Mondom Setterfield úrnak, azt hiszem, hogy a Facebook platformnak választ kell adni ezekre a gyengeségekre, hibákra. Tudjuk, hogy a Cambridge Analytica-szerű cégek eh, gyűjtötték az adatokat a Brexithez, vagy az eh, USA választáskor használták ezeket fel sok ezer máltai állampolgár, sok millió EU-s állampolgár adatait használták fel. Itt jön a konkrét kérdésem, hogyan lehet biztosítani, és erről még nem hallottam a vitában, hogy ne történjen ez meg újra, és hogy az emberek magáninformációja biztonságban legyen. Mit tesznek annak érdekében, hogy a jóhiszemű új szájtokat megvédjék, akik befidelik az trafikjukat, a forgalmukat a Facebookba, de ugyanakkor a szervezett eh, trollkodás ellen nem tudják magukat megvédeni, akik a fake newsokat terjesztik. Hogy mindezt magyarul mondjuk. Igen, köszönöm. A, fé- hogy a Facebook, a Cambridge Analytica mennyire befolyásolta a Brexitet, vagy az USA választást a legjobb bizonyítékoink alapján a Cambridge Analytica nem kapott információt az európai userekről. Második kérdés. Mit tehetünk mi annak érdekében, hogy megakadályozzuk az eszközeinkkel való visszaélést? Kathleen úr erről fog beszélni hamarosan, de az egyik kérdésre ön is utalta, a visszaélés, az eszközeinkkel való visszaélés azok végzik, akik hamis Facebook accountokkal lépnek be. A 2016-os választásokon való orosz befolyás hamis Facebook accountokon keresztül. Tehát ezeket kell tisztázni. A gépi tanulás és a és intelligencia segítségével gyakran már akkor ki tudjuk szűrni ezeket az ekantokat, amikor létrehozzák, naponta millió száz számra ö, zárolunk ekantokat, és senki nem akarja, hogy hamis hírek jelenjenek meg a Facebookon, ez ellen is nagy erőfeszítésekkel lépünk fel, harmadik fél fact checkerekkel, dolgozunk együtt, és ha kiderül egy hírről, hogy nem igaz, akkor egyszer eltüntetjük az oldalainkról. Büntetjük a szenzációhajház klik gyűjtögetést, és azon weboldalok ellen is fellépnek, akik a saját hirdetési eszközeinket akarják felhasználni arra, hogy hamis hírrel hirdetést generáljanak. Átláthatóvá kell tenni ezt a működést, olyan ed túlokat, hirdetési eszközöket kell alkalmazni, amely ezt lehetővé teszi. A legjobban ezt úgy lehet elérni, hogy a, az rekordjukra világítunk rá. Például a View Ads ezen a héten indul útjára az egész világon, és itt megláthatják, hogy egy oldalról milyen hirdetést indítottak, és milyen hirdetések érkeztek erre az oldalra. Azt hiszem, hogy ilyen módon átláthatóságot teremtve lehet biztosítani, hogy visszaélések ne történjenek meg. Hát én először élek vissza. A, én voltam először, aki nem tartottam a határidőt, illetve ön a válaszában, de kérem, hogy mindenki tartja be a, tartsa be a kérdésének a határidőt, és most Birgit Zipál kapszott. Köszönöm. Settelfield urat kérdezem. A This is your Digital Life működési feltételei világossá tették, hogy az adat, begyűjtött adatokat harmadik felek is megkaphatják, tehát a Facebook egy app fejlesztővel öm, úgy kötött szerződést, amelyel világosra tette, hogy a személyes adatokat továbbadhatják harmadik feleknek. El tudnák-e hogy el tudná magyarázni ezt, hogy a releváns EU adatvédelmi, akkor hatályos adatvédelmi irányával ez hogyan fért össze? Ezen felül Magyarázz el, hogy ö, hogyan történhetett az, hogy ö, nem csak az érintett aláíró felek, ö, akik részt vettek, a, a, letöltötték az applikációt, hanem az ő összes kontaktjuk adatait is feldolgozta a Cambridge Analytica, ilyen módon pedig az így összegyűjtött adatok egyszerűen manipulálhatóvá teszik az embereket. Egy szóval hogyan akarnak ez ellen fellépni? Thank you, Ms. Zippel, for those. Zippel asszony, köszönöm a kérdését. Először is igen, ez a válaszom. A Dr. Kogan applikációjának uh, privacy policy-a valóban engedélyt kért arra, hogy az applikáción túl is felhasználják a személyes adatokat. De ugyanakkor a mi feltételeink nem vonatkoznak a fejlesztők privacy policyjaira. De a mi privacy policy-nkat nem lehet felülírni, tehát mi határozzuk meg, hogy mit tesznek az adatainkkal, de hogyha a Dr. Kogan az applikációjában több tovább ment, akkor ez akkor lehetséges volt. És valóban ez tartalmazta az adatok harmadik félnek való átadását, eladását is. Ami a barátok adatait illeti, akkor, amikor Dr. Kogan applikációja a platformunkon szerepelt, akkor az emberek beklikkelték, hogy engedélyezik, hogy a barátaik adataihoz is hozzáférjenek. De hát ugye a szociális háló szociális hálóként működik, és eleinte az emberek könnyen megadták ezt a támogatást, de az emberektől egyre gyakrabban hallottuk, hogy ezt a feature-t, ezt vegyük ki, és 2014-ben a platform átalakítása során ezt a feature-t, a feature-t, ezt a feature-t, ezt kivettük tehát. És Persze egyre több olyan jelzést kaptunk, hogy a baráti hálózatokat a Facebookon kívül akarják fenntartani, ez pedig aggasztó volt nyilván számunkra. És végezetül pedig a reklám és a privacy kérdése. Persze, hogy a reklám kihalt a privacy-re. Mindig, amikor személyes adatot használunk, figyelembe kell vennünk a privacy szabályokat adatvédelmi szabályokat. Mi mindent meg kell, hogy tegyünk annak érdekében, hogy átlátható legyen hogy a működésünk, és az emberek um, megtartsák az adataik felőtti ellenőrzést. Dan Dalton, köszönöm szépen. Setterfield úr, elnézést, de én is önhöz intézem a kérdést. Gyakran hallunk arról, hogy az emberek aggódnak az adataikért. Figyelembe véve ezt a botrányt, ahol a személyis adatokkal éltek vissza, kérdezem, hogy milyen gyakorlati kihatással volt ez a fogyasztók Facebookba vetett bizalmába. Csökkent a felhasználók száma a botrány óta Európában, és hányan zárták be az accountjukat a botrány után? Konkrét számokat kérek öntől. Megosztottuk az első negyed évben ezeket az adatokat, ezeket a számadatokat mondhatom el most is. Nagyon pozitív számok voltak ezek. Persze a nyilvánossá tesszük mind a jövedelmünket negyed évente, mind pedig a felhasználói adatokat, illetve a felhasználók számára vonatkozó adatokat. Axel Fusz, Néppárt Libe, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelének asszonytól szeretnék kérdezni valamit, de előtte még világosra szeretném tenni, hogy az a benyomásom alakult ki, csak egy pillanat, hogy mindenki felvegye a fejhallgatóját. Egy szóval az a benyomásom, hogy voltak éppen a GDPR megközelít, meg elkerülését nem lehet kizárni újabb törvényekkel, hanem sokkal inkább az ellenőrzéseket kell megerősíteni. Nem tudom, hogyan működhet ez. A büntetőjognak sincs semmi értelme, hogyha csak azt hírezteljük, hogy ne, szemér, ne, légy, ne szemérmetlenkedj, ne lopj, ne őj, de nem teszünk meg semmit, hogy ezt az emberekbe is tartsák. Jelének asszony, az Európai Adatvédelmi Tanács foglalkozott ezzel a kérdéssel, és milyen eredményekre jutottak, hogyha foglalkoztak ezzel a kérdéssel, milyen öm, megoldásokat irányoznak elő annak érdekében, hogy az ellenőrzések jobban érvényesüljenek a jövőben. Köszönöm képviselő úr a kérdését. Az Európai Adatvédelmi Tanács egyszerű ülésezett május 25-én. A következő ülésére Hát ugye május 25-én lépett hatályba a GDP, GDPR, ekkor üléseztünk először, július 4-én, 5-én ülésezünk legközelebb, és a 29-es szik alapján működő munkacsoportban különböző kérdésekkel foglalkozunk, persze az ellenőrzési kérdésekkel is, egyrészt mindenki a saját nemzeti hatáskörében, másrészt a közösségi munkát munka május 25-én indult el az Európai Adatvédelmi Testület felállásával, és persze jövőben kell kialakítanunk, milyen ellenőrzéseket végünk, végzünk ne csak reaktív, hanem proaktív formában is. Ez idáig 29 határon átnyúló esettel van dolgunk, amelyeket feltöltöttünk a közös rendszerbe, ezeket vizsgáljuk most, de a panasz irányultságú, panaszok által kiváltott eseteken túl is proaktív módon fel fogunk lépni. Köszönöm. Anna Gomes, az SND Libe nevében. Köszönöm szépen. A Cambridge Analytica és az SCL Election Limited az USA-ban bejegyzett cégek. És e két cég befolyásolták a karib-tengeri országokban a választásokat. Mi több diszkreditálni akarták az ellenzéki vezetőket mindenfajta adatokkal, mocskolódó kampányjal. Kérdezem, hogy ezeket az adatokat a Facebookban harvestolták-e, gyűjtötték-e be innen. Aztán egy június 30-i levélben egy civil szervezet a Facebookot egy külső auditra serkenti. A Facebook mintha még nem válaszolt volna ennek a civil szervezetnek, hogy egy külső adatvédelmi vizsgálatnak vessék alá az ideigi tevékenységüket, hogyha nem, mondjuk egy forenzikus audit um, re lehetne szükség. Miért zárkózik el a Facebook ettől, um, vagy miért nem ad választ erre a konkrét felvetésre? Köszönöm Gomes asszony a kérdését. Az SCL gyakorlatát nem vagyok tisztában vele, hogy milyen gyakorlatokat folytattak a Karib-tengeri térségben. Elhiszem, amit mond, de nem ismerem ezeket a vádakat, tehát erről nem is tudok megnyilvánulni. Ami pedig a külső auditnak való magunk alávetését illeti, a Facebookot egy független auditó rendszeresen auditálja, többek között az ír adatvédelmi hatóság két-háromszor auditált bennünket. És rendben lévő megtalálta munkát. Folytatjuk továbbra is az ír adatvédelmi biztossal az együttműködésünket. Nagyon szigorúan vizsgálják meg a tevékenységünket a GDPR alapján, és továbbra is arra számítunk, hogy a GDPR-t szigorúan be, be, betartják rajtunk, és ugyanez igaz az FTC-re is, a USA eljáróhatóságára. Köszönöm Sophie Intfeld az Aldelibe nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban nagyon érdekes volt a Facebook előadását hallgatni, de egy kicsiket furcsa itt ülni és kérdezni önök őket, hogy betartják a törvényeket. Hogy nem túl bonyolult-e már, bocsánatot kérünk, hogy betartják a törvényeket. Meg vagyok hatva könnyekig, hogy betartják a privacy szabályokat, de hát mi volna, hogyha a törvényeket tartanák be, és a törvénynek érvényszerző hatóságok végeznék a munkáikat. Például felmerül bennem a kérdés, hogy miért tartott én hosszú ideig, amíg az adatvédelmi hatóság lépett. Örülök annak, hogy mostantól azt mondja az adatvédelmi tanács tagjai, mostantól proaktív módon is fellépnek. Hát Roberto Metzola mondta, hogy a Facebook nagyon pozitív eredményeket ért el, tehát ne öntsük ki a csecsemőt a fürdővízzel együtt, ne essünk túlzásokba, de a DPE által előirányzottakat be kell tartani, és kérdezem, hogy mit fognak tenni annak érdekében, hogy soha többet ne történhessen, amit megtörtént. És azokban a ritka esetekben, amikor kiderül a, a turpisság, akkor kiderül, hogy a Facebook mégsem volt annyira elkötelezett az adatvédelmi szabályok betartása mellett. Kihez in- intézte a kérdést? Jelének, Jelének asszonyhoz. Köszönöm képviselő asszony a kérdést. Minden kormány az adatvédelmi alaprendelet hatályba lépése előtt az egyes adatvédelmi hatóságokat megerősítették, új embereket vettek fel. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem minden adatvédelme hatóságban dolgozik elegendő köztisztviselő vagy szakértő, de most már azon vagyunk, hogy a mechanizmust útjába indítsuk, útra indítsuk, amelyet az GDPR nem csak előír, hanem lehetővé is tesz. Ez a konzisztencia mechanizmus jelesül, hogy lesz egy illetékes hatóság, aki egy draftot, egy tervezetet készít, és minden más concerned authority, vagy érintett hatóság hallathatja majd a véleményét, kiegészítheti ezt a jelentést, kifogásokkal élhet, és hogy ezeket nem fogják accountba venni, figyelembe venni, akkor a döntéshozatal új lehetőségeit árulnak fel. Az határokon átnyúló együttműködésre a GDPR-t ad lehetőséget. Korábban csak a 29-es cikk alapján működő munkacsoport működött. A 29-es cikk alapján működő csoport nagyon sok iránymutatás dolgozott ki a GDPR hatálybelépése előtt, amelyek aztán testet öltöttek az adatvédelmi iránya ad, alatrendeletben, de ezen felül is már opiniénekkel, véleményeket dolgoztunk ki, és persze tanácsot adtak a nemzeti adatvédelmi hatóságok a kormányoknak, de európai szinten ilyesfajta fellépésre csak mostantól van lehetőségünk. Egy, legyen világos, egy valamit világosra szeretnék tenni. Nem lehet az első nap már egyből büntetéseket kiszabnunk, jogállami keretek között dolgozunk, és ezért ez nagyon fontos, hogy a szabályokat mindenki betartsa, és persze jogorvoslat lehetőségével is minden érintett rendelkezzék, rendelkezzen. Erre ad lehetőséget az adatvédelmi irá, rendelet, vagy a GDPR, tehát adjan, adjanak nekünk egy esélyt. Köszönöm, Carlos Coelho. Köszönöm szépen, én is Szetterfield úrhoz intézem a kérdésemet. Facebookban, Facebookon sokkal több az európai felhasználó, mint az amerikai, és Zuckerberg úr elmondta, hogy a GDPR inspirációt ad önök számára világszerte, de úgy döntött, hogy az amerikai adatvédelmi rendszerbe vonja be a felhasználókat. Miért tették ezt, és mi mi ennek a következménye, ami pedig az európai állampolgárokat illeti, hogyan tudják garantálni azt, hogy megfelelnek a GDPR elő, előírásainak. Köszönöm. Válasz, köszönöm szépen a kérdést. Nos, ismét annyit mondhatok, hogy ugyanazok az ellenőrzések, amelyek Európában is érvényesek, máshol is érvényesek a, a világ minden részén. Ezek olyan beállítások és ellenőrzések, amelyet a GDPR figyelembevételével hoztunk létre, és világszerte érvényesek. A második kérdése arra vonatkozott, hogy milyen garanciákat adhatunk az európai felhasználók számára, hogy megfelelünk a törvény betűjének. Nos, azt mondom, hogy megfelelünk a GDPR előírásainak, két évet szántunk erre, de tudom, hogy nem csak engem akar hallani, nem csak a ígéretet akarja hallani, hanem ezt látni is akarja a gyakorlatban, tehát ezt úgy tudjuk bizonyítani, hogy kialakítjuk a megfelelő eszközöket erre. A hozzáférés, illetve az adathordozhatóság ez az nagyon nagy befektetéseket tettünk ezen jogok, jogok érvényesítése érdekében, tehát kialakítottuk a megfelelő eszközöket, és ez egy egységes hozzáférést biztosít, le lehet tölteni az információkat, és ez hordozható. A platform is egy hordozhatósági eszköz, A platformból kivehető információt korlátoztuk, részben a Cambridge Analytica ügy miatt. A platformot úgy hoztuk létre, hogy kiveszi az információt a, a Facebookból, és az, az app fejlesztőivel ezt megosztja, tehát azt hiszem valóban a saját fellépéseinkkel tudjuk bizonyítani azt, hogy megfelelünk a betűnek, a törvény betűjének, nem csak szavakkal. Köszönöm szépen, mondjak az elnök. Még egy kérdésre van lehetőség Meri Delvó részéről, a szocialistáktól, helyettesként. Köszönöm szépen. Jelinek asszonyhoz intézném a kérdésemet. Ön elmondta, hogy 29 határon átnyúló ügyjel foglalkoznak, ez lehet, hogy elég magas ez a szám. Ami a vizsgálatokat illeti, a DPA-kra kell hagyatkoznunk, és tudni szeretném, hogy ez az együttműködés hogyan működik. Tehát van-e kellő mértékű humán erőforrás, illetve mi az alapvető hozzáállás ehhez a kérdéshez, figyelembe véve azt, amit Döhé úrtól hallottunk, az ír DPA nem igazán barátságosan kezeli a magánélethez való jogot, a privacy kérdését. Tehát hogyan birkóznak meg a DPA-k különböző véleményével, hozzáállásával, eltérő hozzáállásaival? És van még egy kérdésem, hogyha megengedi. Az e-privacy rendelet szintén az önök hatáskörébe tartozik? Köszönöm a kérdést. Ami az adatvédelmi hatóságok különböző szempontjait illeti, hangsúlyoznunk kell, hogy pontosan ez az, ami indokolja a konvergenciát, és az adatvédelmi testület ezt fogja biztosítani. Az egyik fő feladatunk az lesz, hogy a különböző meglátásokat áthidaljuk, és egy közös nevezőt, egy közös döntést hozzunk létre. Ezt a közös döntést vagy úgy hozzuk meg a legjobb esetben, hogy egyöntetően döntünk, vagy pedig a szavazatok kétharmadával és hogyha ezt a lehetőséget kétszer nem érjük el, akkor egyszerű többséggel születik majd meg a döntés, ha pedig részenként szavazunk, vagy külön szavazunk, akkor az elnök szavazata dönt majd. Ez a fő rendelkezés az adatvédelmi rendeletben. Ugyanakkor fontosnak tartom azt is, hogy nem csak a múltban, hanem a jelenben is nagyon szoros az együttműködés az összes adatvédelmi hatóság között, már a múltban is, nem csak véleményeket, hanem iránymutatásokat is kiadtunk, amelyeket most az adatvédelmi testület megerősített, és amelyek összefüggnek az adatvédelmi rendelettel. Én bízom az összes kollégában, és abban, hogy mindannyian eleget teszünk az adatvédelmi rendeletben foglaltaknak. Mi azért vagyunk illetékesek, hogy Európában a jogot egységesen alkalmazzuk, és ez mindannyiunk számára kötelező. Jan Albrecht for the Green. Jan Albrecht következik a zöldek részéről. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Szetefeld úrhoz intézem a kérdésemet én is. Ön azt mondja, hogy követik a törvényeket, követik a rendeleteket abban az országban, ahol tevékenykednek, bár bár ugye elképzelhető, hogy azért etikai kérdések húzódnak a háttérben, el tudom képzelni, hogy az európai privacy törvények eltérnek a kínaiaktól például, de ön azt mondja, hogy követik ezeket a törvényeket. Nos, az Európai Unió keretében nagyon sok döntést, ítéletet hallott már az adatok keresztfelhasználásáról, és a kérdésem a következő, mi, mi a jogi alap? hogyha ez a jogos érdekek kifogását vonja maga után, akkor szeretném tudni, hogy ezt hogyan határozzák meg az eljárásaik során, illetve még valami. Azt mondja, hogy önök a weboldalakon keresztül használják föl, illetve dolgozzák föl az adatokat, nem az epek felhasználása adán. Tehát ez, ez mit jelent, hogy van egy ilyen adatazonosító? Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Albrecht úr. Ami a jogalapot illeti az adatok felhasználására, a különböző szolgáltatások és epek kapcsán, Nos, egyértelmű jogi alapra támaszkodunk, és ezt erre már többször rámutattunk. Tehát a saját szolgáltatásaink, illetve appeink segítségével dolgozzuk föl. Nos, a törvény értelmében járunk el, figyelembe vesszük a, az érdekeket, illetve figyelembe vesszük az alapvető jogokat, a felhasználók alapvető jogait megvan itt a jogos érdek, akkor, amikor a, az eppeinket használják, például a biztonság egy ilyen, úgyhogy amikor a különböző szolgáltatásokat használják, a például egy nem megfelelő felhasználót azonosítunk, akkor őt kiiktathatjuk, és így megpróbáljuk a szolgáltatásainkban való károsítást elkerülni. Illetve ott van a reklám, illetve a továbbfejlesztés kérdése, de igazából az adatokat csak úgy használjuk fel olyan célból, hogy a, a szolgáltatásaink romlását elkerüljük. A második kérdésére reagálva a következőt mondhatom. Amikor egy harmadik fél egy Facebook üzleti eszközt használ a like gomb segítségével, és az, a személy használja ezt az adat, ezt a, ezt a weboldalt, akkor információt kapunk, mint bármilyen más cég is információt kapna. Itt az IP címre gondolok, illetve a sütikre, az eszköz azonosítójára. Ez az információ nagyon fontos ahhoz, hogy az alapvető szolgáltatást nyújtani tudjuk, tehát muszáj, hogy, hogy megkapjuk az IP címet, hogy a, a, a lájkolást végre tudjuk hajtani. Tehát igen, szükség van ilyen azonosítókra, de ahogyan elmondtam, a nem felhasználók adatait csak korlátozott formában használjuk, például a biztonság érdekében. Okay, um... Next is Joseph Vine. Mr. Fossz úr, a következő. Igen, ön következik, de csak óvatosan szaladjon. Tessék, megadom önnek a szót, kérem csak nyugodtan vegyen nagy levegőt, tehát Fossz úr következik a néppárt részéről, illetve a Libétől. Satterfield úrhoz németül intézem a kérdésem. Kész. Also ich glaube... Azt hiszem, hogy a kérdés, amelyet szeretnék feltenni, már legalább kétszer felmerült. Itt az álhírekről és azok terjedéséről volna szó, de mivel ezt a kérdést többé-kevésbé már megválaszolták, azt szeretném tudni, hogy a jövőben pontosan mit kell megtenni, és adott esetben mit kell nekünk javítanunk annak érdekében, hogy ilyen esetek ne következzenek be ismét. Azt hiszem, hogy itt konkrét információkra van szükségünk a hiányosságokról, a problémákról, hogy hogyan orvosoljuk ezeket, és hogyan kezeljük jobban a helyzetet. Köszönöm ezt a kérdést is. Nos, már szóltam az erőfeszítéseinkről, a hamis hírek ellensúlyozásáról, de értem, hogy a kérdés egy kicsit szélesebb körül társadalomként mit tehetünk a hamis hírek ellen, illetve hogy hogyan vehetjük le azokat a dolgokat az internetről, amelyeket nem akarunk ott látni. Nos, természetesen a képzéssel tehetjük ezt, hogyan ismerjük fel a hamis híreket, hogyan tudjuk felismerni a hamis hírek forrását. Nos, a Facebook helyi forrásokat, illetve bizalomnak örvendő forrásokat próbál használni, de nem tudjuk ezt az egész folyamatot egyedül végigvinni, itt a fogyasztókra támaszkodunk. A kormányok segíthetnének, a, vagy segíthetnek a civil szervezetek, segíthetnek ebben. Nagyon sok erőfeszítést igényel ez, de lényegében arról van szó, hogy tájékoztatjuk az embereket, és elmondjuk, hogy kritikusan kezeljék az online megjelenő információkat. Elnök, Joseph Weidenhans következik, a szocialista. Köszönöm szépen. Jelinek asszonyhoz volna egy kérdésem. A Facebook néhány héttel ezelőtt egy nagy információs kampányt indított, az Európai Adatvédelmi Rendelethez szeretné tartani magát. Ön ezt tapasztalta? Vagy itt igazából csak reklámról van szó? És ami a különböző tagállamokban való végrehajtást illeti, hogyan érzékeli, vannak itt problémás esetek, vagy vannak-e olyan országok, amelyeknél elmondhatjuk, hogy van bevált gyakorlat. A harmadik kérdésem pedig, hogyan kívánják a fogyasztók jogait erősíteni úgy, hogy a csoportos kereset lehetőségét alkalmazzák? Köszönöm szépen a kérdést. A legutolsó kérdéssel kezdeném a csoportos kereset lehetőségével. Ez olyas valami, ami a nemzeti jogszabályok esetében biztosított. Ausztriában a parlament nem élt ezzel a lehetőséggel, más országokban viszont igen. Ez egy lehetőség volna ahhoz, hogy ez egy olyan lehetőség volna, hogy jobban, jobban kezeljük ezt a helyzetet, javítsunk a helyzeten. A második kérdés az, az adatvédelmi rendelet már négy hete hatályban van, és megállapítottuk, hogy az együttműködés a hatóságok között rendkívül jó. Van egy külön IT template, amit létrehoztunk, ahhoz, hogy jobban kommunikáljunk, ami pedig a különböző 28 tagállamban való végrehajtást illeti, egy valami egyértelmű. Az adatvédelmi rendelet közvetlenül alkalmazandó, ezért természetesen kísérő intézkedés, illetve kísérő jogszabály nélkül is alkalmazni kell. Természetesen örvendetes, hogy a legtöbb tagállamban van, hozzáigazították a nemzetközi adatvédelmi jogszabályokat is ehhez a jogszabályhoz, és végül a harmadik, vagy első kérdés, mi is volt? Ja igen, a reklám. Nagyon örvendetes, de ugye mi azért, mi, mi haszna van, hogyha csak propaganda? Válasz. A bevezetőmben elmondtam, hogy jobb lenne először az adatvédelemre fordítani, akkor itt a későbbi reklámot meg lehetne spórolnunk, és sok forrást is meg lehetne takarítani, tehát ez jóval költséghatékonyabb lenne. És természetesen az erőfeszítéseket komolyan vesszük, Ugyanakkor, hogy ezek kielégítőek-e, azt majd az egyes esetek vizsgálata alapján tudjuk eldönteni. Nem szeretnék ennek elébe menni, hiszen vannak még folyó vizsgálatok, erről a Facebook is tud, önök is tudnak a médiából. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Bebel Spinelli következik a GUA részéről. Tessék. A fogyasztók közössége egy kereskedelmi invenció, és nem felel meg annak a személyes jognak, hogy többszörös jogaink, jogaink legyenek. Ennek értelmében két kérdésem lenne Dőháj úrhoz. Egy adott személy honnan tudhatja, hogy megszegik a jogait, illetve a profilját, a profilt manipulálják másodszorban. A GDPR lehetővé teszi a közös keresetet, még akkor is, hogyha E, nincs egyértelmű definíció, ez mégis előrelépés, hiszen az egyéni keresetek túlságosan drágák, azonban a bíróság az európai törvények értelmében a jogorvosati lehetőségeket korlátozta, és uh, itt a szerződési felet nevezi meg, mint fogyasztónak. A GDPR 80-as cikke elég egyértelműen fogalmaz ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Tehát, hogy az egyén hogyan jöhet rá, hogy az információját manipulálják. Nos, az ilyen ökoszisztémának az a, az a tulajdonsága, jellemvonása, hogy iszonyatosan összetett, de összetett ez a cégek számára is, akik föllépnek ebben a rendszerben. Úgyhogy ugyanígy az, az információ megszervezése is hasonló. Az a benyomásom, hogyha információt kér az ember, tehát hozzáférést kér a saját adataihoz, akkor már általában az önnel kapcsolatos információk megszervezése már megtörtént. Tehát vannak olyan szereplők, amelyek ezt az információt meg összehozzák, megszervezik, de ezek nem feltétlenül önnek dolgoznak. Itt a feldolgozókról van szó, nem pedig ellenőrzőkről. És azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban írásban benyújtottam bizonyos javaslatokat, és nagyon remélem, hogy az adatvédelmi hatóságok majd támogatnak ebben. Ami a második kérdését illeti, a 80-as cikk, illetve a közös kereset lehetősége. Nos, ezzel kapcsolatban úgy látom, az a gond, a hogy nagyon fontos teszteset, nagyon nehéz teszteseteket találni a civil szervezetek számára. Másképpen kell megközelíteni ezt a kérdést. Hogyha jó a szolgáltatás, amely segít az embernek abban, hogy megszervezze az, a vele kapcsolatos információt, és megfelelő a piaci struktúra, vannak ösztönzők, és ezek a felhasználó érdekeit szolgálják valóban, akkor a probléma előtérbe kerül önmagától. Itt tehát egyszerűen csak arról lesz majd szó, hogy a megfelelő jogorvoslati csatornákhoz kell irányítani a felhasználót. Véleményem szerint meg kell nézni, meg kell látni, hogy mi történik, és kreatívnak, kreatívan kell ezt felhasználni mindenkinek. Úgyhogy itt egy óriási lehetőség van, amelyet még nem aknáztunk ki. Köszönöm szépen, járók a Lívia következik. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, hogy megkérdezzem azt, megkérjem öntől azt, hogy két-három javaslatát írásban is juttass el hozzánk. Az egyik ez lett volna, másodszorban pedig, ami a gyermekek jogait illeti, azt hiszem egy dolog, ha teljesen más az, hogyha egy felnőtt vagy egy gyermek jogait manipulálják. Mi a helyzet például azokkal, akik 18 év alattiak? Azt hiszem, hogy a mi fő aggályunk, illetve az én fő aggályom az az, hogy attól tartunk, hogy a gyermekeiket is nagyon keményen befolyásolják, manipulálják. Tapasztaltak-e ilyen fajta manipulációt gyermekek vagy idősebbek, nagyobbak esetében, azon túl, hogy a választásokat manipulálták, de amikor a gyermekeink a Facebookon vannak, nyomon követhetjük -e azt, hogy az adataik kihez jutottak el, hiszen amint ugye megnyitjuk a fiókjukat, beáramlanak a reklámok, tehát igazából tudjuk azt, hogy kihez jutottak el a gyermekeink adatai, és ebben az értelemben ezt nyomon tudjuk követni, és nyomon tudjuk-e követni azt, hogy kik manipulálnak bennünket, nem politikai értelemben, hanem bármilyen más értelemben. Azt hiszem ez egy nagyon komoly probléma, amelyel a, fogy- a felhasználók szembesülnek. Yeah, sorry. So the, the... Az két, két kérdést tett fel hát nagyon bürokratikusnak tűnhet, de fel kellett hívjam erre a figyelmét, tehát egy listát kért, ugye, ha jól értettem. Válasz, 20 másodperc lesz az egész. Can we be flexible? Lehetünk rugalmasak? Legyünk rugalmasak. Rendben. Az első, legolcsóbb, legegyszerűbb mód az az, hogy a hozzáférés jogát biztosítsuk. Nagyon sok lelkes újságíró él a hozzáférés jogával, hogy a digitális gazdaságról tájékoztasson, hogyha ehhez megkapják az engedélyt ehhez. Tehát itt nem igazán a forrásokról vagy az eszközökről van szó. A második pedig a, itt az adatok esetében ugye az appokkal való interface ugye itt a Facebook és a Cambridge Analytica nem tudja elkülöníteni magát egymástól. A, hogyha az újságírók ezeket a kapcsolási pontokat meg tudnák vizsgálni, az nagyon hasznos lenne, és Setterfield úrnak is megadnám a szót. Köszönöm szépen a kérdéseket, amelyek azt hiszem rendkívül fontosak hiszen a kiskorúak adatainak bármilyen célból való felhasználásáról beszélni olyas valami, amit mi nagyon komolyan veszünk. Persze az adatvédelmi rendelet sok kitételt tartalmaz a gyermekek adatainak felhasználásáról. Itt ugye a beleegyezésre vonatkozó életkor is releváns. Ugyanakkor az adatvédelmi rendelet megköveteli azt, hogy az információt úgy kell nyújtani a fiataloknak, hogy a számukra érthető legyen, és mi erre nagyon sok energiát fordítottunk, hogy megértsék a fiatalok azt, hogy milyen kockázatokkal néznek szembe az online világban, hogyan védjük az adataikat, hogyan lehet biztonságban maradni. De amit szinte megemlítenék, az az, hogy nem csak a fiatalokat kell megtanítani arra, hogy hogyan lehet kritikusan kezelni az információt, a fiatalokat elkezdhetjük tudjuk tanítani erről már egy nagyon korai életkorban, eh, hogyan fogyasztanak eh, híreket az online világban, hogyan prezentálnak hozzájuk, eh, feléjük dolgokat. Erre nagyon komoly erőfeszítést teszünk már a 14 éves korosztály körében is, és erre nagyon büszkék vagyunk. Köszönöm szépen! be kell tartanunk az időt, 5 órakor le kell zárnunk ezt a fordulót. Most Birgit Zipel következik az SND-től, most az ITRE bizottság nevében. Köszönöm szépen, Sutterfield úr! Néhány perce megerősítette, hogy a Facebook tudatosan egy olyan appal kezdett el foglalkozni, együttműködni, amely harmadik feleknek biztosított adatokat, és, és aztán azt állított, hogy a harmadik fél szekte meg a szabályokat. Megint csak hangsúlyoznám, hogy ön tudatosan ment bele ebbe a kapcsolatba, és az EU jogszabályok értelmében ön az, aki kezeli az adatokat, ezért ön az, aki jogosan felelős hogyan tudja tehát megmagyarázni azt, hogy az ön akkori magatartása összhangban volt az európai jogszabályjal? hát bízom benne, hogy, sőt biztos vagyok benne, hogy összhangban volt, de egyértelműen elmondhatom, hogy ahogyan kezeltük az adatokat, szerintem megfeleltünk az európai adatvédelmi rendeletnek. Ez a kérdés nagyon sokszor felmerült, és én állítom, hogy véleményem szerint eleget tettünk a jogszabályban foglaltaknak elnézést, de itt nem arról van szó, hogy az ember hisz ebben, hiszen ez nem egy vallási vita, Kérném, hogy konkrétumokkal szolgáljon arról, ami bizony konkrét, adatokkal támaszt alász, hogy ön valóban adatkezelőként megfelelt a jogszabályoknak. Visszatekintve úgy gondolom, hogy eh, ahogyan kezeltük eh, a Cambridge Analytikát, eh, azt jobban is megtettük volna, amikor felfigyeltünk arra, hogy dr. Kogan jogtalanul a Cambridge Analytica-hoz továbbította az adatokat, megszektük az emberek bizalmát, azokért, akiket nap mint nap kiszolgálunk, éppen ezért most már másképpen járunk el. Elnök. annyira unalmas lenne, hogyha nem tennénk köztes megjegyzéseket. Azt hiszem, hogy ilyen az emberi természet, vissza kell térnünk bizonyos dolgokra. Köszönöm szépen. Most Márko Zulló következik az FDD részéről az IMCO bizottságból. Köszönöm szépen. Kérdésemet a Personal képviselőihez intézem. Ma a Facebookról beszélünk, mint példaként beszélünk róla. Facebook egy olyan rendszer, amely át meg áthatja a társadalmunkat. Annak érdekében, hogy jobban megerősítsük a felhasználókat, át kell világítanunk a Facebook üzleti modelljét, anélkül, hogy a konkurenciának kiszolgáltassuk. A Facebook sokat tett annak érdekében, hogy a felhasználók, a userek ellenőrizhessék, hogy hogyan használják fel az ő személyes adataikat, de továbbra is egy zárt rendszerben működnek, tulajdoni rendszerben működik, és az adatok hordozhatóságának kérdése problematikus. Hogyha ragaszkodnánk az adatok hordozhatóságához, akkor egy nyílt rendszert kellene létrehozni, egy jelenlegi zárt rendszer helyett. Ezt kérdés formájában intézem, meg tudná oldani ez a nyílt rendszer a jelenlegi problémát? It's definitely a worthwhile idea. It's definitely a direction. Azt hiszem, hogy valóban ez a lehetőség fennáll, mindenféle visszaélésre lehetőséget ad a hordozhatóság, és ezeket az eseteket nagyon nehéz lesz kivizsgálni, nagyon nehéz lenne kivizsgálni. Eddig a felhasználók, akik információt adtak meg a honlapon, tudják, hogy milyen információt adtak meg, de a jövőben ezek az adatok bárhonnan jöhetnek, és ezek károsak is lehetnek rájuk nézve, úgyhogy nagyon nehéz lesz ellenőrizni. A hordozhatóságot pedig fel lehet használni annak érdekében is, hogy előtérbe helyezzünk bizonyos felhasználókat másokkal szemben, tehát ez versenyhelyzetet is teremthet, úgyhogy ez egy nyitott dinamika és ez persze új lehetőségeket is nyújt ahhoz, hogy az átláthatóságot szabályozzuk, és bevonhatunk másokat az adatvédelmi hatóságon túl is, hogy biztosítsuk az ökoszisztéma működését. Említenék egy konkrét példát. Több mint 5000 vállalat működik a marketing, a technológiai marketing területén bárkihez elmehetnek és kikérhetik a profiljukat, ami az emberek számára ö, azt is jelentheti, hogy különböző kategóriákat látunk, jogértelemben nem tudjuk, hogy ennek milyen következményei vannak, de a hordozhatósággal ezeket az adatokat más rendszerekbe is át lehet vinni, hogyha a szabályok végrehajtása megfelelően történik. Tehát én számítok a hordozhatóságra, de nehéz lesz a szabályok végrehajtását megfelelően kialakítani. Köszönöm az utolsó hozzászóló, Barbara Kapel az INF részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy kérdésem Jelinek asszonyhoz hiszen az Európai Adatvédelmi Testület vezetőjeként illetékes az adatvédelmi rendelet végrehajtásáért, ami egy nagy kihívást jelent, ezt ön is említette, hogy 29 határon átnyúló ügy vizsgálata folyik. Az adatvédelmi rendelet tisztázásáért is önök illetékesek, ugye a kollektív keresetek is egy nagyon érdekes példa. Egy globális standardot szeretnének létrehozni, ugye említette, hogy az Egyesült Államok már kész arra, hogy beszéljen az adatvédelmi rendeletről, és úgy tűnik, hogy a Facebook is elkötelezte magát amellett, hogy ezt a rendeletet érvényesítse. A kérdésem önhöz az lenne, hogy ha megállapítanak jogsértéseket az adatvédelmi alaprendelet végrehajtása során a Facebook által, akkor jogi lépéseket is javasolnának, és a forced consent, a kikényszerített beleegyezés is egy komoly kérdés. Terveznek-e konkrét lépéseket, hogy ezt ellensúlyozzák? Köszönöm szépen a kérdést. Nem arról van szó, hogy jogi lépésekre tegyünk javaslatot, ha megállapítunk jogsértést. Az adatvédelmi rendelet különböző intézkedéseket helyez kilátásba. Ezeket nem, hogy végre hajthatunk, hanem végre kell hajtanunk. Itt büntetésekről vagy figyelmeztetésekről is szó van, és a büntetések hatékonyak, arányosak és elrettentő hatásúak kell, hogy legyenek. Tehát itt nem egy ajánlásról van szó, itt arról van szó, hogy a jogszabályt végre kell hajtani, ahogyan ön is említette. A cél a rendelet egységes végrehajtása Európa szerte. Ez az egyik. A másik pedig a globális standard. Ugye Európa példát mutat, élen jár, nagyon sok az olyan ország, amely érdekelt, érdeklődést mutat az adatvédelmi rendelet iránt, nem csak azért, mert ezt a rendeletet be kell tartani, ha Európában hajtanak végre, Európában bonyolítanak lőzleti tevékenységet, hanem azért is, mert ezt modellként tekintik, és nem csak nyugaton, hanem keleti országokban egyaránt. Köszönöm. Thank you very much. That brings us to the end. Köszönjük szépen, ezzel az első szekcióülés végét elértük. Köszönöm mindenkinek a részvételét, és egyből el is kezdjük a második szekciót. Milyen kihatással van mindez a választói folyamatokra? Az AFKO elnöke társulhoznám, társelnökként. As our colleagues Claire Bassett, Chief Executive of the UK. Claire Bassett az US Egyesült Keresek Választói Bizottságának elnöke, és Joel Kaplan, a Global Public Policy igazgatóság vezetője Facebooknál. Um, So colleagues, uh, please stay with us for this important session. We have two speakers. Két előadónk van tehát a második szekcióban. Hübner asszonynak adom meg előbb a szót, hogy egy rövid bevezetőt tartson az AFKO, az Alkotmányügyi Szakbizottság elnökeként. Hiszen ebben a szekcióban a választások kérdésével foglalkozunk. Igen, köszönöm. A Brexit, illetve a közelgő európai parlamenti választások kérdését vetem fel. Várjuk az Egyesült Királyságban zajló vizsgálatot, melyet az Information Commission végez, hogy mennyiben befolyásolták a Brexit népszavazást. Mert ugye, amikor valami nem kívánt dolog történik, akkor tudni szeretnénk, hogy mi okozta e nem kívánt eredményeket. Csak azért, hogy a jövőben megakadályozhassuk, hogy ilyesmi történjen. Ami pedig a jövő évi európai parlamenti választásokat illeti, Jövő héten az AFKO-ban új szabályokról szavazunk majd a választások ö, szervezése kapcsán. Ezek a szabályok 40 év óta először változnak. És jelzem, hogy azon leszünk, hogy az elektronos online szavazási lehetőséget szélesebb körben vezessük be, mint idáig. Biztosítani akarjuk önöket és az állampolgárokat, hogy személyes adataikat megvédik a hatóságok, és persze a jelölteket is biztosítani kell erről. Az európai választói törvény módosuló szabályai figyelembe veszik e változásokat, a jogi normaszöveg formátuma is megváltozik, egy uniós jogi normaszöveg jön létre, azaz tehát először az Európai Bíróság felülvizsgálati jogkört gyakorolhat majd e választói szabályok betartása fölött, így sokkal átláthatóbbá teszik az eljárást. A technológia nagy áldás, de nagy átrok is lehet a választások során, hiszen a technológia példátlan lehetőséget kínál számunkra, hogy elérjük a választókat. Másrészt, ahogy ma már tudjuk, megnyitja annak a lehetőségét is, hogy manipulálják a választókat. A jogalkotóknak itt fel kell lépniük. Remélem, hogy az általános adatvédelmi rendelet megfelelő jogi keretet biztosít majd az állampolgárok számára is, és segít abban, hogy mindenki megőrizhesse a személyes adatait, de tudjuk azt is, hogy visszaélések történtek, fel kell hívnunk az állampolgárok figyelmét erre, adatvédelemhez való jogukkal élniük kell, de ehhez tisztában kell lenniük ezekkel az jogokkal. Ez is nagyon fontos. Itt is fontos munkát kell végeznünk. Az az árom rövid bevezetőmet, hogy még egyszer kihangsúlyozom, hogy a megfelelő szabályozási módozatot meg kell találni, és világos szabályokat kell kialakítani a választási és kampányok során az adathalászat és az adat öm, elemzések számára. Ehhez pedig globális közös erőfeszítésre van szükség. A Facebook és a Cambridge Analytica rávilágított a problémára, de globális megoldást kell keresnünk, hiszen holnap más eh, néven üti majd fel ugyanez a probléma fejét. Köszönöm, Danuta. Az első előadónk Claire Bessett az Egyesült Királyság választói eh, vizsgáló bizottságának vezetője kap szót, és ugye tudjuk, hogy a két cég is ott volt beegyezve. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást. Röviden felvázolom, hogy mi az Egyesült Királyság Választósi Bizottságának a szerepe a választások és a népszavazások megszervezésében, ellenőrzésében. Fontos szerepet játszunk ebben, a, mi egy parlamenti testület vagyunk, 2000-ben hoztak létre bennünket, független vagyunk a kormánytól, a joghatóságunk az Egyesült Királyságra kiterjed, terjed ki, és feladatunk az, hogy támogassuk az adminisztrációt, hogy jól szervezzék meg a választásokat, illetve hogy ezeket ellenőrizzük. Ezen felül egy további funkciónk is van a kampányfinanszírozás tekintetében. Akkor, amikor a parlament létrehozta a bizottságunkat, úgy döntött, hogy a politikai kampányokat a legjobban úgy lehet szabályozni, hogy ellenőrzéseket vezetnek be a finanszírozás tekintetében. Az arc tehát a, azt tisztázzuk, hogy honnan származik a pénz és hogyan költik ezt el. Ezen felül a politikai pártokat és kampányolókat is regisztrálni kell, egy regiszterbe kell őket bevezetni. Hogyan működik ez tehát a valójában? Ez egy nagyon érdekes kontextus az önök számára is, néhány tényt szeretnék felvázolni. Bármely politikai pártnak regisztráltatni kell magukkal, magát, ezen felül szigorú nem párt kampányszabályok is érvényesülnek, és ezek a finanszírozási küszöbökhez van kötve. Minden tíz ezer font fölötti támadá, támogatás nyilvánossá kell tenni, és meg kell nevezni a vezetőket, a kampányvezetőit. A donációk határa nincsen megszabva, de engedélyezett formás, forrásból kell számolni. Egy olyan uh, egy vagy bejegyzett természetes személy, vagy bejegyzett jogi személyiség lehet adományozó. Minden adományozást, adományt be kell jelenteni a pártoknak a kampányidőszak során, és ezeket a jelentéseket közé kell tenni. A kiadásokat a kampány idő alatt, időszak alatt is korlátozzák, 7 millióban határozták ezt meg eh, a lead kampány, a kampányvezetők tekintetében, és létezik egy képlet, amely a nagyobb pártok eh, számára mintegy 19 milliót biztosít, 30 ezeret jelölteként. Ugyanakkor eh, jelentősen változik a kampány időszak hosszára vonatkozó szabályozás. A parlamenti választások során éves ez a kampány, az EU európai parlamenti választások során csak 10 hetes. A bejelentéseket 6 hónap alatt kell megtenni, utána néhány hét alatt ellenőrizzük ezeket, így bárki ellenőrizheti ezeket az adományokat, illetve a kiadásokat, és mi magunk is elvégezzük az ellenőrzést. A mi bizottságunknak nincsen jogköre arra, hogy a kampányok tartalmát vizsgáljuk, az ígéreteket, az állításokat, de ugyanakkor mindenfajta kampány tevékenységről beszáll, bejelentést kell tenni. A nem bejelentett kampányolók kampány tevékenysége ilyen módon ö, szabálytalan, és hogyha valakit nem jegyeztek be, akkor akár mi még egy tilalmat is kiszabhatunk kampányolók, a kempénerek, a kampányban résztvevőknek minden tevékenységet be kell jelenteniük, és az időszak előtt és alatti egyéb jövedelmüket be kell jelenteniük. Ezek a szabályok még a digitális korszak előtti korszakból származnak, de még a mai korszakban is jól működnek. A digitális kampányok voltak éppen a meglévő kampánytechnikák evolúciójaként jöttek létre, csak olcsóbbá teszik és nagyobb léptékben teszik lehetővé a kampányokat, mindig létezett a mikrotargeting, csak régen mondjuk szórólappal szólították meg a választót, ma meg már sokkal szofisztikáltabb, kifinomultabb módszerekkel találják meg az üzenettel a választót. Úgy gondoljuk, hogy a kampány nagyon jó, és minden egyes a digitális kampány pozitív kihatással van a választásokon való részvételre, több ember tud részt venni a demokratikus választásokon, illetve a vitában, és valóban a választási részvétel is nagyon magas volt az elmúlt időkben, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a digitális szakértelm vagy kompetencia is nagyon fontos, éppen ezért fontos, hogy átlátható és elszámoltatható legyen a kampány, hogy a választók tudják, hogy ki kit finanszíroz. Már most határozott szabályok mű, működnek nálunk, de ezeken van mit javítani, annak érdekében, hogy az új kihívásokra is válaszoljunk. Például a meglévő szabályok meghatározzák, hogy az adatbankok tekintetében milyen pénzeket lehet felhasználni, de ugyanakkor sok módosítást lehet alkalmazni annak érdekében, hogy ezt az átláthatóságot biztosítsuk. 2003 óta például hangsúlyozzuk, hogy a, nem csak a nyomtatott, hanem a digitális tartalmakra is terjesszük ki a szabályokat. Például a skót népszavazás során ezt már alkalmaztuk is. Másodszorban pedig a bejelentési szabályokat is javítani kell annak érdekében, hogy a jelenlegi kategóriákat modernizáljuk, és a digitális tevékenységét is figyelembe kell venni, és ugyanakkor pedig az egyik kihívás abban rejlik, hogy nem rendelkezünk kellő digitális szakértelemmel, illetve a, szak, a választók. Ezen felül pedig mindenfajta kampányra ki kell terjeszteni a ellenőrzést, de a kampány költségeket mindig átláthatónk kell tenni. Fontos, hogy a változások nyomon követhetővé tegyék, hogy honnan származnak a hirdetések. Ezek az információk lehetővé teszik számunkra is, hogy a visszatérítések és a támogatások nyomon követhetők legyenek, de ugyanakkor világosra kell azt tenni, hogy ki beszél, kinek a szájából származik az információ. Az adatfelhasználásról az információs biztos is beszámolt. Az választói szakbizottság fontos munkát végez, tehát az adatok átláthatóba tételében, de ugyanakkor nem a mi hatóságunk vagy bizottságunk feladata az, hogy az adatok felhasználását ellenőriz, nem, ez Elizabeth feladata. A mi feladatunk az, hogy vizsgál, megvizsgáljuk, honnan származik a pénz, és hogy szabályszerűen költötték ezt el. Nagyon fontos, hogy mi a Elizabeték hatóságával közösen működjünk, hiszen a rendelet csak így működhet. Szabályok korlátozzák, hogy honnan származhat a pénzt, de azt nem szabályozzák, hogy mire költhetik a pénzt, csak arra, hogy szabályszerűen kössék el. Tehát például szakértőkre is, vagy külső szolgáltatókra is lehet költeni pénzt, ez gyak, gyakorlatban azt jelentheti, hogy a Cambridge Analytica-szerű cégek megbízása teljesen legális Ugyanakkor az Egyesült Királyságon kívül bejegyzett eh, cégek eh, tekintetében nem rendelkezünk joghatósággal. Van más tevékenység is, amelyel a választásokat meg lehet zavarni, de ehhez szélesebb körű felhatalmazásra van szükség. Például a nemzetbiztonsági szolgálatokkal szorosan együttműködünk. Fontos, hogy megerősítsük a közbizalmát a választási rendszerekben, és a digitális kampányokban sokat tanulunk, például a digitális választás utáni jelentések feltárják a hiányosságokat. Éppen holnap reggel publikáljuk azokat a változásokat, amelyeket a választói rendszerben kell megtenni annak érdekében, hogy az új kihívásoknak megfeleljünk. Egy sor változásra van szükség, Például bizottságunk megerősített szerephez kell, hogy jusson annak érdekében, hogy világosan működtethessük a rendszert, és erős szankciókat szabhassunk ki. Ugyanakkor remélem, hogy mindezekkel fel tudtam vázolni ezt a kontextust, amelyben működünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Jó Joel Kaplan, a Facebook alelnöke, kap szót, tessék parancsoljon. Good afternoon. Uh, I want to thank the chairs and the European Parliament for having me here. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Az elmúlt hónapok eseményeiről szeretnék beszélni, illetve arról, hogy milyen fellépéseket foganatosítunk. Együttműködünk Beszett asszonynal, nagyon sok Egyesült Királyságbeli erőfeszítést osztunk. Először is szeretném elmondani, megismételni azt, amit a Mark Zuckerberg mondott a múlt hónapban. A választások integritásának megvédése mindenképpen első számú pirítás számunkra. A választások biztonsága, integritása, legyen szó akár az egyes országok választásáról, szavazásairól, vagy pedig az Európai Uniós választásokról rendkívül fontos. Természetesen a demokratikus folyamatban jó célra kell felhasználni a Facebookot, és azt is gondoljuk, hogy pontos és autentikus közbeszéd segítheti csak ezt a folyamatot. A közérdeket kell szem előtt tartani, illetve látjuk azt is, hogy a politikai jogalkotók használják az eszközeinket, és így fölveszik a kapcsolatot a választópolgára, polgáraikkal, ez egy évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Az elmúlt 18 hónapban azt is láttuk azonban, hogy vissza lehet élni ezzel a platformmal, és így alááshatjuk a választások integritását. Az amerikai választások során például a megosztásra, a félelem, a bizonytalanság elterjesztésére használták a Facebookot, és túlságosan lassan reagáltunk erre a hagyományos eszközökre összpontosítottunk akkoriban. Sajnos az idő kerekét nem tudjuk visszaforgatni, de megelőzhetjük a hasonló eseteket a jövőben, és ezt a felelősséget nagyon is komolyan veszük. Szeretnék valamit hangsúlyozni, amit az előző panelben szereplő kollégám elmondott. Ami a Cambridge Analytikát illeti, úgy tudjuk, hogy Kogan úr a Facebook információt nem osztotta meg másokkal, illetve a Cambridge Analytica-val, ahogyan kollégám is elmondta, egy igazságügyi vizsgálatot kell folytatnunk a Cambridge Analytica-ban, és ezt de kívánjuk megtenni, csak akkor tudunk bizonyosságot mondani. A 2016-os választások óta USA választások óta nagyon fontos tanulságokat vontunk le, nagyon sok beruházást tettünk, mint a humán erőforrásban, mint pedig a technológiába, hogy az ilyen jellegű támadásokat megnehezítsük. Sikeresen alkalmaztuk ezeket az eszközöket a legutóbbi Európai Unió választásoknál, Franciaországban, Németországban és Olaszországban. Öt fő területre összpontosítunk. A külföldi beleszólások, interferencia, a hamis hírek terjesztése, aztán próbáljuk a reklámok átláthatóságát biztosítani, illetve megfelelő tájékoztatást nyújtani a választópolgároknak. Az első terület a külföldi interferenciát próbálja kiiktatni. Mindegyik választás során, szavazás során különböző szereplők vannak, különböző veszélyekkel kell számolni. A biztonsági csapatunk arra összpontosít, hogy mindegyik közelgő választás előtt a szakértőkkel és a kormányokkal együttműködve lássák, hogy milyen fellépőkkel, milyen szereplőkkel kell számolni, és milyen kockázattal. Ennek érdekében nagyon nagy mértékben beruházunk a biztonságba. Ahogyan önök is hallották, 10 ezerről 20 ezerre emeltük ennek a költségét. Aztán ott van a mesterséges intelligencia, amely lehetővé teszi, hogy proaktívan megvizsgáljuk a választásokkal kapcsolatos tevékenységeket, például a külföldi eredetű cégek, illetve weboldalak tartalmát. Ez a proaktív fellépés gyorsabb előrelépést biztosított, és így segített abban, hogy a nem megfelelő tartalmakat levegyük. Az Egyesült Államokban, Alabámaban konkrétan sikerült azonosítani például macedon politikai spemereket, akik politikai szándékkal terjesztettek információkat, őket blokkoltuk, és ugyanilyen eszközöket használtunk tavasszal az olasz választások kapcsán. Aztán a második terület a hamis hírek területe. Úgy gondoljuk, hogy hamis azonos hamis identitással rendelkeznek ezek a szereplők. Most nagyon sok, több millió ilyen hamis hírt veszünk le, illetve blokkolunk. Segítségű hívva a mesterséges intelligenciát, és így feléphetünk ezen tartalom ellen. A harmadik terület a hamis hírek elterjesztése. Tudjuk, hogy pontos információt szeretnének látni az emberek a Facebookon, mi is. Nagyon sok terméket hoztunk létre, amelyek gátat vetnek a hamis hírek terjesztésének, illetve a szenzáció hajház ö, spam ö, tartalmakat próbálják, próbáljuk meggátolni rendszeresen tiltunk le ilyen honlapokat, hogy ne szerezhessenek bevételtek ennek kapcsán. Ugyanígy a szenzáció hajhászást is megpróbáljuk megállítani. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egyedül nem nyerhetjük meg ezt a csatát, úgyhogy harmadik felek, félek, fél szereplőkkel kell együttműködnünk, illetve tájékoztatást kell végeznünk. Tavasszal egy erre vonatkozó programot hoztunk létre, 14 országra kiterjesztettük, és továbbra is ezen az úton kívánunk haladni. Ezek tény ellenőrző folyamatok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a hamis híreket visszafogjuk, mint egy 80%-kal tudtuk korlátozni. Ezen kívül tájékoztatnunk kell a felhasználókat, és elmondani, hogy hogyan döbbenhetnek rá arra, hogy egy adott hír hamis hír. A negyedik terület, amelyről szólni kívánok, az a reklámok átláthatóságának a területe. Véleményünk szerint egyértelműen látni kell, hogy miért kap valaki reklámot, ki fizet ezért, illetve ki a célközönség. Ez különösen fontos a politikai reklámok esetében. Jó pár lépést tettünk az elmúlt hónapokban, új eszközt hoztunk létre, ez a View Ed nevet viseli. Így láthatóak a különböző üzenetek, amelyeket politikai reklámozók tesznek föl. Így megpróbáljuk az átláthatóságot mm, előfellendíteni. Nagyon reméljük, hogy ezt az eszközt ki tudjuk terjeszteni minden területre majd. És végül a polgári fellépés támogatása az utolsó terület, amelyről szólni kívánok, hiszen a szociális párbeszédben hiszünk, illetve fontosnak tartjuk azt, hogy tájékozott választó közönséget hozzunk létre. Több mint 50 országban e, megpróbáljuk az embereket a választó urnákhoz hívni, és ugyanígy a regisztrációban is segítséget nyújtunk. Ezen kívül olyan termékeket hozunk létre, amelyek segítségével egyre tájékozottabbak lehetnek a választók. Az Egyesült Királyság, illetve francia választások előtt a Political Perspectives eszközt hoztunk, hoztuk létre, és így tájékoztatást nyújtunk a felhasználóknak. Ezen kívül egy képzési folyamatot hoztunk létre a politikai szereplők számára, hogy mindenki értse, lássa, hogyan élhetnek vissza a mások, az emberek fiúkjaival. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a választások során megfelelő információt szolgáljunk, de azt is nagyon jól tudjuk, hogy egyedül nem léphetünk fel kormányokkal, az akadémia képviselével, illetve a civil társadalommal együtt kívánunk működni. Értenünk kell, hogy milyen veszélyek vannak a különböző országokban. Például Németország esetében együttműködünk a BSI-jal, és így információt osztunk meg egymással. Az olasz választások esetében is ugyanígy jártunk el, illetve segítséget nyújtunk a politikusoknak abban, hogy hogyan használják az online eszközöket. Az OSZIE múlt héten egy jelentést adott ki, és arra a következtetésre jutott, hogy a nem megfelelő információ terjesztése nem okozott problémát a kampány során. Ezen kívül külső szereplőkkel is együttműködünk, például az Atlantic, az Atlantic tanácssal, és együtt működünk a biztonságügyi kérdésekben, mely alapján friss információt szolgáltatunk a biztonsági veszélyekről. Ez is egy nagyon erős együttműködés, és megpróbáljuk a visszaéléseket föltárni. És végül áprilisban egy új kezdeményezést indítottunk el, ez független kutatási folyamat, a ez a, ez a lehetőség biztosítja majd az, hogy a szakértők segítségével jobb döntéseket hozzunk, és gyorsabb előrelépés történjen. Ezen kívül azt nagyon jól tudjuk, hogy folyamatosan változnak a veszélyek, és nekünk is fejlődnünk kell. Nagyon kifinomult, új formában megpróbálják a mi védelmi vonalainkat áttörni, azonban elkötelezettek vagyunk amellett, hogy továbbra is beruházunk ebbe a területbe, területre, és együtt dolgozzunk, együtt fellépjünk annak érdekében a különböző szereplőkkel, hogy megfelelően tájékoztassuk a választópolgárokat, és várjuk a közös munkát az Európai Parlamenttel is, hogy egy együtt közös erővel megbirkózunk a választásokkal. Köszönöm szépen mindkettőjüknek, és most rögtön áttérünk a kérdésekre. Egy perc a kérdésnek, két perc a válasznak. Először Danuta Hübner következik a néppártól, az AFKO nevében. Köszönöm, igazából Claire ez volna egy kérdésem. Az eh, Egyesült Királyság Választási Bizottságának elnökeként, ugye ez az ügy Európa szerte is nagy eh, ismertségre tett szert. Lehetséges-e, hogy ez eh, aláássa az állampolgárok digitalizációba vetett bizalmát is, vagy úgy látja esetleg, hogy befolyásolhatja ez negatívan, hogy hogyan alakul az állampolgárok választásokban való részvétele, vagy ezt nem tartja relevánsnak? Vagy hogyan, hogyan látja? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy az első dolog, amit szem előtt kell tartanunk, az az, hogy spekulálhatunk arról, hogy az emberek mit tesznek az álhírekkel kapcsolatban, de összefügg ez azzal, hogy az emberek ténylegesen milyen döntéseket hoznak, itt az összefüggés nem olyan egyértelmű. Vannak erre vonatkozó kutatások, nekünk vagy független kutatóknak nincsenek erről ismereteink, információink. Azt hiszem, hogy körültekintőek kell legyünk, nem szabad túl nagy hatalmat helyeznünk azok kezébe, akik olyasmit tettek, amit nem kellett volna, csak azért, mert feltételezték, hogy ezt megtehetik. Mi a bizottság a vizsgálatunk részeként egy közvéleménykutatást végeztünk, hogy a digitális kampányolással kapcsolatban feltárjuk az állampolgárok véleményét. Azt hiszem, hogy nagyobb tudatosságra van szükség, és aktívabb szerepet kell vállalnunk, de az emberek szempontjából a figyelemfelkeltés, a tájékoztatás nagyon fontos. Itt ugye nem csak a választásokról van szó, úgy gondolom, hogy ez mindenképpen jó, hogy figyelemfelkeltő kampányokat kezdeményezzünk, ez egy pozitív lépés. Visszatérnék arra, amit a beszédemben is mondtam. Azt tapasztaltuk, hogy rekord szintet érte például az Egyesült Királyságban a részvételi arány a választások során, például a fiatalok körében, ami mindenképpen pozitív. Köszönöm szépen. A következő kérdést én teszem fel az SND és a Libe nevében. Joe Kaplan, szeretném kérni, hogy részletezni tudna-e azt, hogy hogyan kezelik a az aggályunkat a választásokban a beavatkozással kapcsolatban. A közelmúltban arról hallottunk, hogy kutatókat korábban volt hírszerz, korábban a hírszerzésben dolgozókat alkalmazták, hogy feltérképezzék a legrosszabb esetleges forgatókönyveket. Szeretném tudni, hogy ez hogyan befolyásolja azt, hogy például hogyan érintette ez, az a Brexit népszavazásba való állítólagos részvételt, vagy azt, hogy Oroszország állítólag beavatkozott különböző választásokba. Tudna egy áttekintést adni arról, hogy most hogyan kezelnének ilyen helyzeteket, szemben azzal, hogy ezt annak idején hogyan kezelték. Köszönöm, elnök úr, ez egy kitűnő kérdés, rátapint a lényegre. Az a cikk, arra fókuszált, hogy további humán erőforrásokat alkalmazunk, hogy kellő szakértelmet halmozzunk fel, amelyet bevethetünk, hiszen ugye folyamatosan kerülnek, kerül sor választásokra világszerte. Éppen ezért kapacitásépítésre van szükségünk házon belül, de a bevezetőmben elmondtam, hogy szorosan együtt kell működjünk a helyi szakértőkkel is olyan országokban, ahol választásokat tartanak erre konkrét forrásokat fordítunk, hogy kapcsolatba lépjünk a választási bizottsággal, hogy megértsük, melyek a konkrét fenyegetések. Korábban ilyen kapacitásunk a 2016-os amerikai választási kampány során nem volt teljesen, azóta nagyon sok mindent tanultunk arról, hogy milyen eszköztárral kell felvértezzük magunkat minden egyes választás előtt. Tehát eh, ahogy eh, közeledik egy nagy választás, eh, egy nagyobb tímet állítunk össze, amely azon eszközökre fókuszál, amelyek által a külföldi beavatkozással vagy az álhírekkel kapcsolatban felléphetünk a félrevezető kampányokkal szemben. Mindezt be kell vetnünk minden egyes választás során, és az eddigi tapasztalatunkból kiindulva, az elmúlt hónapok során, akár a francia választásokról legyen szó, ahol kb. 30 ezer hamis fiókot tudtunk bezárni. A választások előtt, vagy a német választások előtt is az illetékes hatósággal együttműködtünk, vagy az olasz választásokat megelőzően független harmadik felekkel ellenőriztük, azonosítottuk az álhíreket. Mindezen eszközöket be kell vetnünk minden egyes választás előtt, és készek vagyunk arra, hogy ezt meg is tegyük. Tomás Zdechovski a Néppárt és a Libe nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a hozzászólás lehetőségét, és köszönöm azt is, hogy eljöttek ma Kaplan úr. Koldmer urat vártuk, de azt hiszem beérjük önnel is a mai ülésen. Említette, hogy a Facebook egy demokratikus információcserét biztosító platform, de hogyan bízhat meg az ember egy olyan vállalatban, amely ilyen sok időt igényel ahhoz, hogy hamis fiókokat bezárjon. Ha olyan fiókokat, amelyek például visszaélnek az információnkkal, vagy fényképeket terjesztenek, hogyan tudják megakadályozni, hogy ilyesmi újból és újból bekövetkezzen? A Cambridge Analytica példájából láthatjuk, hogy a Cambridge Analytica hozzájárult a különböző választások befolyásolásához, például a Cseh köztársaságban, hiszen a kollégája is említette, hogy azt említette, hogy csak az Egyesült Államokról van szó. Amikor ellátogattunk a Facebookhoz, azt mondták, hogy önök egy társadalmi felelősséget vállaló cég, mindent megtesznek ennek érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést, megpróbálok kitérni minden kérdésre, ami az a hamis fiókokat illeti, ez egy komoly probléma, de nagyon sok technológiai forrást fordítottunk erre, és jelentősen javítottunk is a helyzeten. Az első panel során kollégám említette már, hogy gyakorlatilag zárolunk ilyen hamis fiókok millióit zároljuk, még mielőtt az emberek látnák ezeket, az elmúlt negyed évben például 500 millió hamis fiókot zároltunk, tehát nagyon komolyan fellépünk ezekkel szemben. A bevezetőben elmondtam, hogy ezt a problémát nagyon nehéz lesz teljesen megoldani, nagyon kifinomult technikai eszközökre van szükség, újabb technológiákat, eszközöket kell kifejleszteni, hogy ezzel a fenyegetéssel szemben fellépjünk, éppen ezért dupla annyian foglalkoznak már nálunk ezzel a problémával. Ami a Cambridge Analytica-nak az európai választásokra gyakorolt befolyását illeti, csak azt tudom megismételni, amit már elmondtam a legjobb információink fényében dr. Kégen európai felhasználók adatait nem továbbította, tehát az ezzel kapcsolatos vádakatra nem láttunk bizonyítékokat. A Facebookon keresztül nem szereztek ilyen információkat, de egy tudományos auditra van szükség, hogy ezt valóban megállapítsuk. Az utolsó kérdése pedig arra vonatkozott, hogy egy társadalmi felelősséget társadalmilag felelősségteljes vállalat vagyunk-e. Elmondta Settlefield úr, hogy végeredményben nem az számít, hogy mi azt állítjuk-e magunkról, hanem az számít, hogy ön, illetve a Facebook felhasználói úgy látják-e, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy felnőjünk ez a felelősséghez. Ez az, ami mellett mi elköteleztünk magunkat, de majd önök kell, hogy megítéljék, hogy ennek, a, ennek valóban eleget tettünk el. Mercedes Bresso az eszendétől. Grazie, grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is vissza szeretnék térni a e kérdéshez. Azt mondja, 500 millió uh, ekantot zártak be három hónap alatt. Döbbenetes szám ez. Nem gondolja hogy érdemes volna egy igazi, valós digitális identitást kialakítani. Például Észtországban, hogyha valakinek egy fórumon hozzá akar szólni, akkor a digitális személyi igazolványával tudja magát azonosítani, máskülönben nem léphet be egy fórumba. Nem volna tehát érdemes azon dolgozni, hogy egy digitális önazonosságot, identitást dolgozzunk ki, hiszen azt mondja, 500 millió rossz eh, ekantot zártok be, de hát közben zárjuk, hogy mennyi maradt meg. Hogyan ítéli meg tehát ennek a lehetőségét. Van egy másik kérdésem, de ezt majd később teszem fel, tessék. Thank you. Um, it, it was 500... Köszönöm. 500 millió volt. Az első negyed év alatt 500 milliót zártunk be. Elkötelezettségünket azzal is bizonyítottuk, hogy még több adatot teszünk nyilván közé, hogy milyen fajta visszaélésekre eh, derült fény a Facebooknál. Becslésünk, és az éves jelentésünkben ezt publikáltuk, az, hogy az ekantok 3-4 a tekintető hamis vagy nem igazi ekantnak, fióknak, hatalmas szám ez, eh, minden rendelkezésünkre álló eszközt eh, alkalmaznunk kell ennek a megszüntetésére, a gépi tanulás, a és intelligencia eh, hadrendbe állítanó, azért, hogy lá, és a userek viselkedéséből próbáljuk kiolvasni, valaki fék vagy nem fék. Ekantot e, e működtetem. Különböző döntéshozók más-más módon látják a világon hogy mennyire kívánatos a digitális identitás megteremtése. Mindig újra felmerül az adatok kezelésének és az adatvédelemnek a kérdése, de hát hogyha még több adatot őriznénk az egyénekről, bizony ez is aggasztó volna sokaknak más-más kormányok másként látják ennek a lehetőségét. Ám hogyha felmerül annak a gyanúja, hogy egy ekant, egy um, hamis ekant, akkor um, egy checkpontot állítunk föl, egész addig, amíg nem igazolják, hogy az identitásuk valódi, addig nem működhet tovább ez a fiók, ez az account. De hát nem tudom, hogy egy hivatalos személyigazolványjal igazolványjal való önazonosítás az jó út-e vagy nem. Söpflin György, tessék. Néppárt és Afkon. Köszönöm szépen, elnök úr. Roppantul zavar mindez, amit hallottam. Úgy látom, hogy strukturális és gyógyíthatatlan bizony, bizonytalanságot vezet be a digitalizáció. Van-e tehát az e-kormányzásnak és az e-szavazásnak valami jövője, és Kaplan úr, nem tudom, hogy volna észrevétele magyar választások tekintetében. Amikor azt mondom, hogy soha nem lesz ez egy megoldott probléma, akkor ezzel azt hiszem, hogy minden digitális, vagy minden ö, igazságügyi szervezete is elmondhat, ö, vannak visszaélések, ezek ellen felveszik a harcot, de soha nem tudjuk megnyerni a csatát. Vannak szofisztikált, jó finanszírozásra rendelkező ellenfeleink, akik a saját technológiájukat használják a visszaélésekre. Mi Facebookként épp úgy, mint az hírszerzési vagy a rendészeti szervek a világon a rendelkezésre álló eszközeket arra használjuk föl, hogy egy lépéssel a rossz szándékú elkövetők előtt járjunk. Hatalmas forrásokat fordítottunk, mind a technológiára, mind személyi forrásokat arra, hogy a negatív hogy megakadályozzuk a visszaéléseket, persze akár úgy is, hogy a profitabilitásunkra ez negatív kihatással volt, ami pedig az e-kormányzás és az e-szavazás kérdését illeti, mi ezt a szolgáltatást a Facebookon nem kínáljuk, a kormányoknak kell maguknak dönteniük arról, hogy kellő biztosítékokat tudnak-e biztosítani annak érdekében, hogy a szavazás biztonságos legyen. De persze annak érdekében, hogy több választót szavazásra bírjanak, ez is lehet egy megoldás, de hát ezt világos, hogy megegyeztetniük kell majd a szolgáltatókkal, így kell kialakítani az új szabályokat. Pedro Silva Pereira az SND nevében. Köszönöm szépen. Kaplan úrt kérdezem én is. A Cambridge Analytica botrány után kézenfekvő, hogy most már önök is elismerik, hogy proaktívabbaknál kell lenniük, hogy visszaélés történt, megsérült a fogyasztók önökbe vetett bizalma. De kérdésem, tisztában van-e azzal, hogy platformjukat az egész világon arra használják, hogy hazug információt terjesszenek, és mindenfajta úgynevezett fekete vagy sötét kampányt folytassanak eh, politikai célból. Hogyha tisztában vannak ezzel, akkor kérdésem az, hogy ennyit tudnak csak tenni? Vagy pedig hajlandóak elismerni, hogy amit idáig tettek, az nem elegendő, figyelembe véve a probléma léptékét. Köszönöm a kérdést. Tisztában vagyunk ezzel a jelenséggel, és az elmúlt 18 hónapban egyre inkább tisztába kerültünk azokkal a veszélyeztetés típusokkal, amelyekről ön is felvet. A false news, a hamis hírek vagy a félrevezető információk terjesztése online. És ahogy mondtam, fontos lépéseket teszünk. A hamis fiókokat, a fake fiókokat szüntetjük meg, csökkentjük a pénzügyi ösztönzőket lehetőségeink szerint, hiszen a félrevezető információt, amelyet terjesztenek, az emberek azt gondolják, hogy politikai háttér van, a szándék van a háttérben, de gyakran spammerek állnak a háttérben, illetve hát régen az e-mailek korábban spammeket küldtek, most pedig itt próbálják a hirdetéseiket elküldeni. Tehát voltak éppen a platformunkon akarnak pozíciót szerezni, és ezzel pénzt akarnak nyerni. Megváltoztattuk az alduri algoritmusunkat annak érdekében, hogy a szenzáció hajhászást visszaszorítsuk, és a helyi informatív és körben megbízható forrásokra építsünk, és egy csomó független fact checkerrel, ahogy ezt már említettem, és együttműködünk, akik felhívhatják a figyelmünket arra, hogy valamilyen hamis hír terjed a platformunkon. És akkor ezt megakadályozhatjuk. Hatalmas lépéseket és legfőképpen nagy erőfeszítéseket teszünk az elmúlt másfél évben, a 2016-os USA választások óta. Tudjuk, hogy a szakértőkkel, a tudományvilágával, a kormányokkal is együtt kell működnünk, de több területen nagy erőlépéseket értünk el. Olaszország, Németország, Franciaország, itt a választások úgy érezzük, hogy kellő tisztán és védelemben zajlottak, így sikerült megakadályozni hamis hírek terjedését. Köszönöm. Kája Kálasz az Alde részéről. Köszönöm, köszönöm a bemutatóját, az előadását. Arról beszél, hogy a választások manipulációját hogyan határozzák meg, definiálják. Németország, Franciaország és Olaszország példáját említik, de Németországban, Európában vannak kis országok is. Én egy ilyen kis országból jövök. Egy millió ember beszéli a mi nyelvünket tesznek-e erőfeszítést arra, hogy az ilyen kis országokban való eh, manipulációt is beazonosítsak, vagy túl kis piac vagyunk önök számára. Mert megállapítható, hogy a Facebookot felhasználva hamis információt terjesztettek, próbálták befolyásolni a választásokat, miközben az emberek bíznak a Facebookban. Köszönöm, nagyon fontos kérdés ez. Az Európai Unió az európai parlamenti választások hatalmas kihívást jelentenek, hiszen 27 ország egyszerre szavazni fog. Az általam leírt eszközök nem nyelv specifikus, legalábbis a legtöbb, mondjuk a hamis fiók eszköz, egy gépi tanulási eszköz, és a accountot, a fiókot működtető aktor személy, vagy hát imaginárius személy viselkedése alapján dönt a mesterséges intelligencia program arról, hogy zárulja ezt az accountot, vagy nem. Ugyanez működik a pénzügyi motiváció tekintetében, nem kell megnéznünk a tartalmat, elegendő azt megvizsgálnunk, hogy az oldalak, vagy az a hirdetési um, a, és a hírtartalmak célja voltak éppen az, hogy hajház módon klikkeket generáljanak, és ugyanez igaz, amit a, a közérdekű bejelentésekre vonatkozik. Együttműködhetünk még a kisországok választói bizottságáival is annak érdekében, hogy segítsük a választások tiszta voltát, és segítsünk abban, hogy az emberek kritikusan olvassák a Facebookon való tartalmakat. Anna Gomes az SZND nevégemben. Szatúr. rendelkeznek-e bizonyítékkal arra vonatkozólag, hogy a Cambridge Analytica vagy az SCL Associated Company befolyásolták-e volna mondjuk a brit választásokat, vagy a Vic Four Accountancy, vagy a Handy Apartments Group, például az Steer One Residence vízumok tekintetében történt-e valamilyen visszaélés, és mit tesznek annak érdekében, hogyha a SLAP támadások áldozatává válik egy újságíró, hogyha hírüket rontják a kampányokkal, mit tesznek annak érdekében, ezek a kampányok nem működjenek? És egy kérdés Kaplan úrhoz. Nem, nem mondja az elnök. A Cambridge Analytica és az scl való együttműködés a naivitásukból, a, a rövidlátásukból, vagy esetleg a bűnsegédi magatartásukból ered, hogy ideig jutottunk? Um, you, you got the abuse, and she can get, take the question. <laughs> Sounds like a good deal to me. Um, I think. Az a tény, hogy a Cambridge Analytica és más um, cégek, um, szolgáltatók voltak, teljesen legális volt az Egyesült Királyság választói szabályai alapján. Nem vizsgáltuk azt, hogy a kampányolók, mi azt vizsgáltuk, hogy a kampányolók pártok tisztességesen beszámoltak arról, hogy mire költötték a kampánytámogatásokat. Vannak persze ajándékozott szolgáltatások, erről is zajlik egy vizsgálat, de folyó vizsgálatról nem tudok konkrét beszámolót adni, de jelzem, hogy viták zajlottak, de beszámolók korrekt módon történt erről. Ami pedig az újságírók ellen indult kampányokat illeti, az Egyesült Királyság választási bizottságának jogkörén túlmutat ez a kérdés. Mi a választások idején kívüli vis- viselkedést eleve nem tudjuk vizsgálni, de meg azt sem, hogy egy nagy cég hogyan befolyásolja az újságírók beszámolóját. Max Anderson az AFKO nevében a Brexit népszavazás hatalmas válasz, változást okozott, és tudni kell, hogy ez jogszerű volt-e vagy nem. A Facebook rendelkezik az információkkal, amelyek alapján ezt eh, megítélhetnénk, de ez ideig nem adta át az Európai Parlamentnek az ide vonatkozó információt. Bizonyíték van arra, hogy profilokat kép, képeztek eh, a Facebooktól lopott információval, amelyel befolyásoltak az embereket. Tehát Facebook készen állnak-e arra, hogy megosszák a rendelkezésükre álló információt, a, hogy mi történt az angol referendum előtt 10 héttel az ECAN-tól származó információkkal átadják-e ezeket az információkat, és együttműködnek-e majd a jövendő kampányokban is annak érdekében, hogy átláthatóvá tegyük a rendszert és a visszaéléseket kiküszöböljük. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. A brit parlamenti szakbizottság um, rengeteg kérdést tett fel nekünk. A fő technológiai igazgatónkat elküldtük, hogy öt órás meghallgatáson vett részt, egy csomó kérdésre írásban választottunk. Igyekeztünk responszívak lenni, tehát minden kérdésre, megkeresésre választ adni a Brexit-tel kapcsolatos kérdések kapcsán. Egyetértünk, hogy a hirdetések átláthatóvá tétele mindenkinek érdeke, és az eszközeinket úgy kell kialakítani, hogy mindenki jól láthassa, hogy kit céloz egy hirdetés, mennyi pénzt fordítottak erre, és erre vonatkozó intézkedések indultak kutyukra az USA-ban és az Egyesült Királyságban is. Abban kell segíteni, hogy az emberek megértsék, hogy miért látnak egy hirdetést, ki áll a hirdetés mögött, ami a visszatekintő információt illeti minden egyes bárki által be, feltett hirdetés kapcsán, hát ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk már ezeket az információkat átadni egyszerűen egész addig, amíg nem értesítjük a hirdetőket magukat, hogy ezeket az információkat továbbadjuk, nem tudjuk ezt átadni. Minden IRA-vel kapcsolatos hirdetés ről az információkat átadtuk, például a Brexit előtti időszakban az orosz ügynökség tevékenységéről, továbbra is, tehát mindenfajta átadható információval igyekszünk együttműködni a szervekkel és a hatóságokkal. Mercedes, Mercedes Bresson tessék. Köszönöm szépen. Eszet asszonyt kérdezem, miután fény derült arra, <laughs> Zvark. Dopo la, la scoperta... Miután tehát fény derült arra, hogy profilokat készítettek a Facebook felhasználókról, és a Cambridge Analytica ezeket politikai célokból állította össze, el tudja képzelni, hogy lehetségesen, hogy a választójogi törvényekkel vagy más jogeszközökkel ez is a gyakorlatoknak a gáncsot lehetne venni, vetni, hiszen ezek nagyon veszélyesek, ezek a gyakorlatok. Olyan ez, mint a farkasok vagy a, a csahos kutyák csapata, akik a legsérülékenyebbet támadják meg a menekülő csapatba. Hát ugyanezt csinálják ezek a, ezek a um, csahos um, réminformáció terjesztők, akik a legkevésbé informált választókat szólítják meg. Lehetséges-e, kérdezem, tehát még egyszer, hogy szabályjal, törvényel valamilyen módon elejét vegyük az ilyen eljárásoknak? Uh, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy sok mindent tehetünk. Először is az a legfontosabb, hogy felismerjük, hogy egyetlen szervezet egyedül, kormány vagy szabályozó nem tudja ezt megoldani, ezt a problémát. Együtt kell működni, hogyha az egyik fellépőt megtámadjuk, akkor majd áthelyezi a tevékenységi színhelyét máshova. Tehát fontos, hogy holisztikus megközelítést alkalmazzuk. A jó szabályozás lényege az, hogy jó adatellenőrzést biztosítsunk, és az GDPR erre tesz lehetőséget, sőt az, USA, az Egyesült Királyság kormánya is pozitívan fogadta ezt. Voltak éppen tehát a választási bizottságoknak erősebb jogköröket kell biztosítani, szélesebb információ hozzáférést kell biztosítani, hogy lássa, kitől származnak az információk, és nyomon követhetővé tegyék az adatokat, és lehetőséget kell adni az ilyen választási testületeknek, hogy bírságokat szabjanak, hogy megállítsanak valakinek megakadályozzák a tevékenységét. Nem utópia, ez még nem értük el a legjobb megoldást, de azt gondolom, hogy a közösségi médiális cégeknek is felelősséggel kell viselkedniük, és persze szabályozóknak is megfelelő jogköröket kell biztosítani annak érdekében, hogy szabályokat érvényre jutassak, és szankciókat is kiszabhassanak, ha erre van szükség. Cornelia Ernst, a GUE és az ITRE nevében. Köszönöm szépen, németül fogok beszélni, németül. Hallottuk, hogy mi mindent tesznek a Facebook részéről, és nagyon érdekes volt az is, amit a brit kolléga mondott. Az én kérdésem az lenne, hogy hogyan tesznek különbséget az általános termékekről szóló reklám és a politikai reklám között. Hogyan közelítik ezt meg, hogyan értelmezik a kettőt? és mi az eltérés a véleményük szerint. Vannak választási reklámok, például a hogyha a tévére utalunk, ott az arányosság kell, hogy érvényesüljön, illetve bizonyos szabályok kell, hogy érvényesüljenek. Ilyes valamit el tudnának-e képzelni? És ehhez kapcsolódik egy másik kérdés is, mivel ugye a manipulációról beszélünk. Azt szeretném tudni, ugye mondhatjuk, hogy a választások manipulációja, ez az álhírek kategóriája, de hogyha ezt félretesszük, mi önöknél a választások manipuláció hol kezdődik? és hogyan kezelik, hogyan közelítik meg. Erről már mondott egyet más, de tulajdonképpen mi az, amit választási manipulációnak minősítenek az álhíreken kívül, mert az ugye az egyszerűbb eset. Well, there, there were a couple different points that you made in your question. Um... Jó pár kérdést föltett tulajdonképpen először is, hogy a kereskedelmi reklám tevékenység, illetve a politikai reklám között hogyan lehet különbséget tenni, illetve hogyan kezeljük ezeket különbözőképpen. Nos, ahogyan elmondtam a bevezetőmben, a View Ads eszközt kifejlesztettük, ez a reklámokat kezeli ugyanolyan formában, Mindenki láthatja ezeket a reklámokat, ez az alapelv, amin működik ez a rendszer. A közösségi média kapcsán a mikro célpontok miatt aggódnak az emberek, tehát, hogy valakit célba vesznek anélkül, hogy a többieknek, többiek ezt tudnák. Nos, a ViewEd eszköz segítségével pontosan ezt próbáljuk célba venni, bárki politikai watchdog szerepét töltheti be, és láthatóvá válik a reklámtevékenység. Véleményünk szerint ez az átláthatóság nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy felelősségre vonjunk politikai szereplőket az általuk föltett reklámok miatt. Aztán, hogy mi számít választási manipulációnak, arra összpontosítunk, amely látható és azonosítható, mint például a hamis információ, a szenzációhajhászás. Arra összpontosítunk azokra a fellépésekre, amelyek a platformon történnek, történnek ezeket azonosítjuk és fölépünk velük szemben. Ahogy elmondtam, sokféleképpen lépünk föl ezek ellen, a, ahogy elmondtam és felsoroltam a különböző fellépéseinket, ezt folytatjuk minden, minden olyan tevékenységgel ellen fölépünk, amely félrevezetést kíván elérni. Most pedig Petra Szilva következik a szocialisták részéről, mondja az elnök. Igen, köszönöm szépen, Kaplan úr. Említette, hogy milyen szofisztikált formában élnek vissza a Facebookkal politikai célból beszélt a külföldi interferenciáról, a hamis fiókokról, a nem megfelelő, nem megbízható weboldalakról, és így tovább. Én a kevésbé szofisztikált eszközökre, módszerekre szeretnék rákérdezni. Például a, a hamis információk terjesztése, aztán az anonim kommentek, megjegyzések, hozzászólások, ugye ezeket napi szinten látjuk mindenhol. Ezekkel meg lehet birkózni megfelelő formában? Egy kötelező érvényű ID regiszter nélkül, illetve technikailag az új feature ezt lehetővé teszi vagy sem. Igen, nagyon, nagyon sok területen próbálunk föllépni a választási kampányok során történő hamis információk terjesztésével. Például a pénzügyi motiváció esetében megpróbáljuk ezt föltárni, vagy például egy független harmadik fél ellenőrzi a tényeket, Szerintünk nem a Facebooknak kell lennie a döntőbírónak, ezért független harmadik fél munkájára támaszkodunk, akik ellenőrzik a tényeket, és a realitással összevetik azt. Ennek fényében a terjesztést korlátozzuk, ugyanígy az alacsony minőségű tartalmak terjesztését korlátozzuk. Tudjuk, hogy a szenzációhajház hajház híreket nem szeretnék látni az emberek, úgyhogy ezt a newsfeedben megpróbáljuk korlátozni. Ezen kívül a megbízható forrásokat próbáljuk promotálni, tehát azon forrásokat, amelyek hírei, helyi forrásból származnak, illetve megbízható forrásból származnak. Ahogyan ön is rámutatott erre, ez egy olyan csata, amelyet mindannyiunknak közösen kell megvéden, megvívnunk, Ebben a kormányoknak nagyon fontos szerepük van, tájékoztatást kell nyújtani az állampolgároknak az online információkra vonatkozóan, és ebben természetesen mi is kivesszük a részünket, megpróbáljuk korlátozni a nem megfelelő tartalmakat, illetve a terjesztést gátolni, ezen kívül tájékoztatni az embereket arról, hogy a hamis híreket hogyan uh, ismerhetik föl. Thank you, Claude. Uh, well, of course, if, if Remain one... Következő felszólaló. Természetesen, hogyha Hillary Clinton nyert, nyert volna, akkor lehet, hogy nem ülnénk itt, és nem beszélnénk erről a, erről a kérdésről. Beszett asszonyhoz fordulok. Azt mondta, hogy a bizottság szerepe az volt, hogy a finanszírozási szabályokat érvényesítsék, illetve csak a szabályok keretében járhasson el mindenki. A népszavazási kampányra szeretnék rákérdezni, akkor a hagyományosabb eszközökhöz fordultak. Például a királynő kormánya mintegy 10 millió fontot ö, költött egy kis könyvecskére, amelyet mindenkinek, ö, mindenkinek kipostáztak, de ez csak az egyik oldalt képviselte. És Másodszorban, ami pedig a külföldi interferenciát illeti, Obama úr ellátogatott az Egyesült Királyságba, hogy közvetlenül befolyásolja a népszavazás eredményét a marad oldalon. Több millió dollárba került ez a látogatást, ezt adományként lehetne kezelni, illetve hogyan lehet Obama úr elfogadható jogos donor? Nos, akkor a válasz, ami a könyvecskét illeti, a 10 hetes költési időszak előtt hozták létre ezt a tájékoztató füzetet, úgyhogy erről nem kellett beszámolni. És ahogy a szabályokat átfésültük a parlamentben, egy hosszabb kampány időszakot próbáltunk kialakítani, a népszavazás esetében az adott tevékenység ezen kampányidőszak előtt történt. A kampányidőszak során föllépő tevékenységeket nyomon követtük, illetve azokról beszámoltunk teljesen helyesen. Elnök Molly következik. Köszönöm szépen, Claude. Az én kérdésem is Claire Beszethez irányul. Ha jól tudom, akkor a hivatalos Leave kampányról begyűjtötték az információkat, illetve szeretném elmondani, hogy Boris Johnson, illetve Michael Gove is tárgyát képezte ennek. Azonban, hogyha ezt végigkövetjük, akkor itt a, a, a Brexit kampány mandátumát áshatjuk alá nyilvánosságra hoznák-e az ezzel kapcsolatos információkat? Azon kívül mi a helyzet a kiszivárogtatott információval? Nagyon fontos az, hogy a teljes információ hozzáférhetővé váljon, még mielőtt az Egyesült Királyság valóban kilép az Európai Unióból egy nem biztos mandátum alapján. Válasz, szeretnék magyarázatot mondani. Igen, van egy olyan politikánk, amely egyértelműen elmondja, hogy hogyan kell a vizsgálatokat lefolytatni, illetve hogyan kell azokat lezárni. Ennek a folyamatnak részeként eljutottunk eljutunk ahhoz a ponthoz, ahol döntéseket hozunk, illetve megosztjuk a tapasztalatainkat az érintett felekkel, és 28 napjuk, áll, 28 napjuk van arra, hogy képviseljék az érdekeiket. És csak amikor a végkövetkeztetéseket levonjuk, akkor tesszük ezeket közzé, nyilvánossá akkor válnak, és akkor készül a jelentés. A folyamatban levő vizsgálatokra nem reagálunk, ezekkel kapcsolatban nem kommentálunk, és szerintem ez egy helyes lépés, hiszen különben nagyon élénk vita közepében találnánk magunkat. Sajnál, sajnálatos módon voltak olyan plegykák, miszerint amelyek dátumot is megjelölnek. Nem tudom, hogy ezek a plegykák hogyan keltek életre, és ahogy mondtam, a 28 napot betartották. Még egy percem lehet? Igen, tehát azt mondja, hogy a Cambridge Analytica eset, esetében nem folytathatnak vizsgálatok, de akkor ki folytathat vizsgálatot? Úgy érzik, hogy megvan a hatalmuk arra, hogy fellépjenek, hogyha külföldi interferenciára van szükség, és hogyha nem, akkor milyen hatásköre van szükség, illetve milyen szervezetek azok, amelyek valóban hatáskörrel rendelkeznek? Nos, a véleményem már elmondtam, a hatáskörünk egy, egyértelmű, és megvannak a, a külön hatáskörök az információs irodában. A nagyon, nagyon sok dolog, amit ma hallottunk, az az adatvédelmi szabályok meg, megsértéséről szól, és ezekkel kapcsolatban vizsgálatok folynak, hamarosan megszületik majd a jelentés. Azt hiszem egyértelműen látnunk kell, hogy itt nem hatáskör hibájáról vagy hiányosságáról beszélünk, hanem különböző szabályozók működnek együtt, és nagyon-nagyon súlyos kérdéseket próbálnak közösen megoldani. A mi feladatunk az, hogy honnan jön a pénz, ezt nézzük meg, illetve, illetve milyen finanszírozás történik. Köszönöm. Elnök? Kiegészítő kérdés. Kérem, eh, tudom, hogy nagyon-nagyon unalmas mindig a szabályokat emlegetni, de mégis ezt kell tennem. Köszönetet szeretnék mondani az előadóinknak. Claire Bessettnek, illetve Joel Kaplannek, és köszönöm szépen a képviselőknek is a türelmét, illetve a fegyelmét. Hosszú a következő szekció. ezért egy pár percre felfüggesztem az ülést, 18 óra 15-kor folytatjuk majd az ülésünket a harmadik szekcióval, úgyhogy egy rövid szünet következik. That will be Lord, um, Lord Allen, Max Schrems, Ursula Pacho and Steve Purser. Um, and the, and the chair will be Joseph Biden. Joseph Eidenhauser lesz a levezető elnök, és kérem a panel résztvevőit, hogy fáradjanak ide föl a pódiumra. Köszönjük szépen Danuta Hubnernek, az AFKO elnökének a részvételét.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 van, ő So, good, uh, good afternoon. I welcome you to the, the last, last part of our Köszöntöm Önöket a mai meghallgatásunk utolsó részéhez érkeztünk. Az ITRE bizottsággal együtt Paul Rübi kollégámat is szeretném köszönteni, és meg is adnám a szót neki két perc erejéig. De még mielőtt ezt megtenném, szeretném ismertetni, hogy kik a vendégeink. Steve Purser az Enizától, Ursula Bachel, a Bajk főigazgató helyettese Max Schrem, aki aktivista és jogász Ausztriából, és Lord Richard Allen, aki a Facebook eh, Policy Solutions eh, elnök helyettes. Először Paul, neked adnám meg a szót. Yes, many thanks. Uh, uh. Köszönöm szépen. Uh, kollégám József Weidenholzer, nagyon jól időzített, úgyhogy megpróbálok én is röviden fogalmazni. Az ITRE bizottság és a STOA tagja vagyok az Európai Parlamentben. A STOA-n belül amely technológiai értékeléssel foglalkozik, a kutatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozunk, ezért nagyon fontos számunkra azt megvizsgálni, hogy a bizalom kialakítását szolgáló eszközök hogyan lehetnek hatékonyabbak. A különböző eszközök eh, most eh, megteszik azt, amit a harmadik felek szeretnének, de kérdés az, hogy hogyan tudjuk eh, a fogyasztók számára biztosítani az identitásuk szavatolását, milyen biztosítékot kapunk a virtuális identitásunkra vonatkozóan, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nagyon könnyű egy hamis azonosságot, egy azonosságot hamisítani, visszaélni vele, de hogyan tudok továbbra is én tulajdonosa lenni az adataimnak, és az álhíreket hogyan tudjuk száműzni a közösségi oldalakról, biztosítva azt, hogy a virtuális identitásunk megőrizhető, hogy továbbra is birtokunkban vannak az adataink, és irányíthatjuk a lépéseinket, hogy ezt követően engedélyt adhassak fogyasztóként egy harmadik félnek, és szeretném tudni, hogy hogyan tudjuk az Avantár rendszert kiküszöbölni. Ezek ugye, ezek a rendszerek másolják az identitásokat, és hogyan tudunk az Európai Unióban biztosítékokat adni a virtuális önazonosság megőrzéséhez. Az első hozzászóló, az első vendégünk Steve Purser az Enizától. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást is. Lehet, hogy csalódást okozok önöknek, de mi itt főleg hallgató üzemmódban vagyunk. Miután hallgattam, nyomon követtem a mai vitát, szembetűnő volt, hogy azok a kérdések, amelyeket itt megvitatnak, ezek milyen kis része szerepel az ENISA munkaprogramjában, holott itt nagyon fontos kérdésekről van szó és azt kell mondjam, hogy a legtöbb vita, a legtöbb eszmecsere, amelynek tanulja voltam, nem igazán érintette ezeket a lényegi kérdéseket. Ez egy fontos üzenet tehát, hogyha ezt a munkaprogramunk módosítása szempontjából figyelembe vegyék. Azért vagyunk itt, hogy megválaszoljuk a kérdéseket. Egy pozitív megjegyzéssel tenném, hiszen az internet és a közösségi oldalak új lehetőségeket nyújtanak a média, a, a szabadság, a demokrácia terjesztéséhez. nem szabad megfeledkeznünk a legrosszabb dolog, ami bekövetkezhet, az az, hogy ez megtörik. Itt egy pozitív folyamat tanúi vagyunk az elmúlt tíz években. Az arab tavasz során pozitív változást idézett elő a média Iránban, a Ukrajnában. Az üzenet az volt, hogy a szó hatalmasabb, mint a kard, mint a fegyverek, és ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy mit szeretnénk Európában elérni. Ugyanakkor, amit most tapasztalunk, az az, hogy az eddig ismert fenyegetések mellett a fenyegetéseknek egy új műfaja is megjelent, amely talán még fenyegetőbb sok szempontból, mint a hagyományos vírus támadások, mert ha azok megtámadtak, akkor ezzel tisztában voltunk, míg most az álhírek, vagy a személyes adatokkal való visszaélés, vagy a választások manipulálása, amelyről minden bizonyan sokat hallottak, újfajta fenyegetések, és a kettő között a különbség az, hogy itt nagyon árnyalt kockázatokról van szó, és az esetek felében még azt sem tudjuk, hogy ilyen támadás áldozatává válunk, ami egy komoly kockázat, veszély a digitális világ számára, mert alássa a bizalmat. Digitális világ bizalom nélkül egy olyan világ, amelynek a túlélése sem biztosított, és ha egyáltalán túlél, túléli ezeket a kockázatokat, akkor lehet, hogy a bizalom komoly csorbát szenved. De amikor a bizalomról beszélünk, ez önmagában véve nem elég, minden bizonyan szükséges, de nem elegendő. És itt érkezünk el a kiberbiztonsághoz és az ENISA-hoz. A kiberbiztonság azon technikákra vonatkozik, amelyeket felhasználunk ahhoz, hogy az adatokhoz való hozzáférést korlátozzuk előre meghatározott elvek mentén. Ezek persze változhatnak, esetek esetenként, kontextusonként, és ez az, ami miatt a biztonság szavatolása ilyen nehéz. A kontextus nagyon fontos a biztonság szempontjából, és ezt figyelembe venni, főleg az algoritmusok szempontjából nagyon nehéz. Bizonyos körülmények között a kiberbiztonság meghatározhatja azt is, hogy hogyan használjuk fel az adatokat. A rossz hír azonban az, hogy ha kivesszük a rendszer kontextusából az adatokat, akkor az adatok kikerülnek onnan, és onnantól kezdve bármit tehetnek velük, és ez a Cambridge Analytica esete, és tulajdonképpen egyre inkább ez történik az összes adatunkkal. Tehát az egyik fő problémánk most az, hogy az adatok összegyűjtése és interneten való megosztása nagyon elterjedt, nehezen ellenőrizhető, és ennek változnia kell ugyanis még egyszer elmondom, hogy amint az adatok kikerülnek a rendszerből, nagyon nehéz felettük ellenőrzést gyakorolni. Az adatvédelmi rendelet persze nem teszi lehetővé beleegyezés nélkül a személyes adatok kezelését, de hogyan tudjuk ezt végrehajtani, ha nem is tudunk róla. Úgyhogy visszatérve a biztonsághoz, a biztonság mindig három dolog kombinációja, emberek, folyamatok és technológia. Az egyik hiba, amelyet a múltban elkövettünk, és amelyet mai napig is elkövetünk, az az, hogy túl nagy hangsúlyt helyezünk a technológiára. Ha belegondolunk, hogy mindaz, amit ma megvitattunk, alapvetően feldolgozás orientált, már láttuk, hogy egy rendszer, a rendszer kudarcot vallott, mert egy vállalat túl sok információt kapott, és nem megfelelő módon feldolgozhatta ezeket. A szakpolitika is sérült, mi az értelme egy szakpolitikának, hogyha nem sikerül végrehajtani. Persze nagyon nehéz egy olyan politikát végrehajtani, amelynek a, ilyen sok felhasználója van, de meg kell változtatnunk ezt a folyamatot. Az egyik üzenet, amelyet megfogalmaztunk, az az, hogy a lehetőségek és a kockázat közti arány meg kell, hogy változzon. Lehet, hogy nem tudjuk a dolgok internetét teljességgel ellenőrizni ma, ugyanakkor kötelességünk előgondossággal eljárni és kidolgozni a megfelelő folyamatokat. Ugyanakkor itt nem csak egy eljárás jogi és szabályszegés tanúi voltunk, hanem a bizalmat is elveszítettük, ez pedig halálos ítélet lehet a internetes szégek számára a GDPR tehát egy nagyon becsvágyó és nagy reményeket keltő, és reméljük nagyon hasznos jogszabály. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez jól működni fog. Mi figyelünk önökre, és természetesen mindenképpen betartjuk az adatvédelmi alaprendelet minden szabályát. Ugyanakkor megváltozott a világ, és amikor a zenizet létrehozták, még más világban voltunk, de hát persze mi is igazodunk a válaszhoz. Az álhírek, tehát az álhírek, az álhírek, a félrevezető információk mind-mind komoly kihívást jelentenek, választ kell adni erre a jelenségre. Az ENISA rendelet 14-es cikke arról szól, hogy az EU intézmények és a tagállamok speciális kérésekkel fordulhatnak a zenizához, speciális megbízást adva neki, neki forduljanak hozzánk, nagyon rövid idő alatt képesek vagyunk a eljárásokat lefolytatni, és ez nagy hatással lehet. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm. Még köszönjük önnek. Ursula Pachl, a BEUK igazgató helyettese, ez az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet. Parancsoljon, köszönöm szépen, jó napot kívánok! Teljesen világos, hogy a Facebook Cambridge Analytica botrány súlyos következményekkel kell, hogy járjon, és már jár is a fogyasztók bizalma tekintetében nem csak a Facebookra vetül ki ez a bizalomvesztés árnyéka, hanem a digitális technológia más más szerv szereplőire is. Az adatok exportálása jelenti, felhasználása jelenti a legfontosabb bevételi forrást az interneten, és éppen ezért meg kell akadályozni, hogy feltétel nélkül lehessen az adatokat az interneten keresztül hordozni, eladni, átadni. Az adatvédelmi jogszabályokra gyakran fityet hánynak, ezen változtatni kell. Másodszorban nem csak a bizalom kérdése merült itt fel, hanem az alapjogokat sem tartották be a tech cégek, és a Facebook Cambridge Analytica ügy tehát nem csak a bizalomról, hanem az igazságtalanságról is szól. A Facebook hivatalos közleménye szerint 2,7 millió európait érintett ez az ügy, meghökkentett engem ez, ez alapján, hogy a Facebook egyik képviselő azt mondta, hogy európaiak egyáltalán nem érintettek ebben az ügyben. Ez egy komoly ellen, ellentmondás, nem tudom is, hogyan lehetne megoldani. Ez olyan, mintha a Volkswagen elnézést kér egyrészt, utána pedig azt mondja, hogy hát úgyse érintett senkit ez a manipuláció. Ezeket az adatokat tehát a beleegyezés nélkül a fogyasztók tudta nélkül adtak át másoknak, is használták ki az adatokat mindenfajta célra, amely célokat nem támogattak az adatok tulajdonosai. Beszélünk a Cambridge Analytica-ról, de a Facebook ma már elismerte, hogy több mint 200 további kérvényt utasítottak vissza a vélhető adatvisszaélések okán. A Cambridge Analytica tehát az ügyeknek csak, a jéghegynek csak a csúcsát jelenti, ebben biztos vagyok. És ha az ember nem is Facebook felhasználó vélhetőleg, akkor is az adatait felhasználták ebben az ügyben. Az emberek persze hosszú időn keresztül gondtalanul adták át adataikat a harmadik feleknek, és ezen közben a nagy szolgáltatók, a Facebook nem tett meg minden intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat megvédjem. Csak kozmetikai változásokat végeztek a platformon, és ez nem elég a cél eléréséhez véleményünk szerint. Láttuk a az adatvédelmi politikának bizonyos választás, változtatásait, ami a válságra való közvetlen válasz lehet. De azt kell mondanom, hogy súlyos kétségeink vannak a jelenlegi Facebook adatvédelmi politika GDPR nek való megfeleléséről. Nem csak kozmetikai változásokra van szükség, hanem lényegi változásokra, amelyek érintik az üzleti modellt, illetve a platform felépítését. És ugyanezt lehet mondani a monitoring struktúrákra és üzleti modellre, már ami az internetet illeti. Az, amíg a digitális gazdaság abból él, hogy viselkedés alapú reklámokat értékesít, addig ez az érdekelentét mindig meg lesz. Az Egyesült Királyság nagyon érdekes felmérést végzett a fogyasztói adatok jövőjéről, kiderült, hogy a fogyasztók egyre inkább tehetetlennek érzik magukat az adatfelhasználással kapcsolatosan. Nem tudják, hogy a platformok adatfelhasználása milyen hatással van az életükre, illetve hogy lehetséges-e egyáltalán intézkedést tenni a különböző gyakorlatokkal kapcsolatosan, amelyek érintik őket. Azért is tehetetlennek érzik magukat, mert a saját viselkedésük is akaratlanul káros lehet számukra a tanulmányok alapján ilyen körülmények között a fogyasztók egyszerűen feladják. Sok kérdés van az emberekben, de mégis használják a Facebookot, vagyis igazából nem törődnek a veszélyekkel. Véleményünk szerint nem arról van szó, hogy nem törődnek a veszélye, hanem beletörődtek a tehetetlenségbe, és nincsenek versenytársak, nincsen igazából a, Facebook, a Facebookon kívül olyan helyettesítő termék, amely elérhető volna, vagy összehasonlítható vele. Nagyon fontos, hogy a tudatosság fokozódjon, és fokozódik is. Egy kicsit meglepő az egész vitában, hogy a Cambridge Analytica Facebook botrányban nagyon kevés figyelmet fordítottak a fogyasztókat ért károkra hiszen a fogyasztói adatokkal éltek vissza, ők az elsődleges áldozatok. Éppen ezért ma a belga, olasz, spanyol és portugál tagjaink, fogyasztói szervezetek ezekben az országokban elindítottak egy kollektív keresetet a Facebookkal szemben. Belgium kezdte ezt, és a következő napokban a többiek csatlakoznak majd hozzájuk, és, és kár térítést kérnek Facebooktól. Belgiumban 20 ezeren már aláírták ezt a keresetet. Kártérítést kérnek nem csak azok nevében, akiket károsította a Cambridge Analytica eset, hanem minden Facebook felhasználó számára. Ami a kiberbiztonságot illeti röviden. Az adatvédelemhez nagyon szorosan kapcsolódik a kiberbiztonság, az adatok felhasználása biztonságos kell, hogy legyen, és nem szabad, hogy beavatkozásnak legyenek kitéve, de nem szabad most eltévedni a témában. Egyértelmű, hogy a Facebook Cambridge Analytica ügy nem kiberbiztonsági probléma volt, hanem a Facebook megadta ezeket az adatokat, megnyitott ezeket az adatokat harmadik feleknek. Az, hogy milyen fajta kötelezettségeink vannak a biztonság garantálása érdekében. A fogyasztói kutatások eredménye, ez a fajta tehetetlenségérzés a biztonsági résekre is vonatkozik. A fogyasztók nem igazán értik, hogy mi történik, amikor adatot lopnak tőlük. A vállalatok, kormányok nem segítik őket abban, hogy mi történik, hogy ha az adataikat ellopják, értékesítik, vagy nyilvánosságra kerülnek, hogyha az adatok kikerülnek a felhasználó kezéből, igazából fogalma sem lehet róla, hogy mi történik vele, a fogyasztókat nagyon magukra hagyták ebben a helyzetben. Az internetre bekapcsolt eszközök háztartásainkban lesznek hamarosan. Ezek egyrészt kémkednek utánunk, másrészt nagyon könnyen hekkelhetőek. Az Európai Bizottság elmulasztotta azt a lehetőséget, hogy kötelező kiberbiztonsági jogszabályokat hozzon. A kiberbiztonsági jogszabály önkéntes intézkedésekre tesz javaslatot, és nem teszi kötelezővé, hogy az internetre bekapcsolt eszközökbe beletervezzék a biztonsági eszközöket. Ez sajnálatos. Tudjuk, hogy nem támaszkodhatunk csak az önszabályozásra és a vállalatok állítólagos jó indulatára. Megfelelő jogszabályokra is szükség van, és hogy a következtetéseimet is megosszam önökkel. Néhány dolgot el szeretnék mondani még. Az a hatalmi vagy az e- erőviszonyok újra egyensúlyozására van szükség, a GDPR már ott van, ez nagyon jó, remélhetőleg majd az adatbiztonság irányelv is megszületik több intézkedésre van szükség. A GDPR pozitív hatással lesz reményeink szerint, de végrehajtása is szükség van. És visszatérek arra, amit Jelinek asszony beszélt, az a következetességi mechanizmusról. A nagy vállalatok európai globális szinten mozognak, ilyen szinten kellenek a garanciák is. A Facebook esetében szükséges nem csak a Cambridge Analytica botrányt vizsgálni, hanem jelentős kivizsgálást kell indítani a jelenlegi Facebook adatbiztonsági gyakorlatokon kapcsolatosan, hogy a GDPR szabályokat betartják-e. Az Európai Bizottságnak piaci tanulmányt kellene végeznie a digitális reklámpiacon, ezt már többször sürgettük az Európai Bizottság magas szintű csoportjában, amely a hamis hírekkel foglalkozik, de nem sikerült elérnünk. A személyes adatok vissza, való visszaélést bűncselekményé kell tenni. Majdnem végeztem az előadásommal. Utolsó gondolatom. Erősebb biztonsági intézkedésekre van szükség a harmadik felek általi adathozzáféréshez. A Facebooknál például nincsen megfelelő eljárás, csak a szerződési feltételekben kell jóváhagyni a politikájukat. A Cambridge-nek egy másféle politikája volt, ilyenkor milyen megoldás? Elszámoltathatóságra van szüksége e tekintetben. A fogyasztói szervezetek hozzájárulnak majd a panaszkezeléshez, de az egész Európai Unióban kollektív eh, kereseti lehetőségekre van szükség. Ez sajnos még egyelőre nem elérhető. Köszönöm szépen. Next speaker now is Max. A következő felszólaló Max Schrems. Köszönöm a meghívást. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon vártam ezt a meghívást. Itt az ideje annak, hogy nagyon érdekes, érdekes után részt vegyek. A Facebookban, illetve a hatóságokban mennyire bízhatunk, és mi lesz a következménye, hogyha félresiklenek a dolgok. Nos, 2011-ben már mindent tudtunk, ezen már végigmentünk, és nagyon érdekes, hogy a kollégám is itt van a panel tagjaként, ugyanis az eh, applikációkkal újra és újra már eh, tapasztaltuk eh, Bécsben egy ülésen, 7 órán keresztül vitattuk meg ezeket a kérdéseket, és most akkor végre kiderült, hogy van egy probléma. Hát ki volt az, aki ilyen sokáig aludt? Gondolom, hogy a Facebook és a hatóságok. Talán elmagyarázom, hogy mi is történt. Hogy itt van a Facebook. A Facebook Írországban, illetve egy applikáció, ami a Egyesült Királyságból működött, ez a kiinduló pont. És 2011-ben már benyújtottak egy panasz, itt van ez a három oldal, a mi felhasználók részéről, hogy beleegyezésüket nem adták ahhoz, és nem tudták, hogy a Facebook mit csinál az adataikkal. És csak később derült ki, hogy mi volt igazából a probléma, a Cambridge Analytica, ahogy használta ezeket az adatokat, tehát végül is kiderült, hogy igenis problémát jelent az, hogy nem lehet tudni hogy ki használta az adatokat. Itt igazából egy app volt, de 20 millió más adatállományt is felhasználtak. Mi egy csoportos keresetben próbáltunk pert indítani a Facebook ellen. Ugye nem csináltak semmi törvénytelen dolgot, de hát ott voltak mégis az adataink, rendelkeztek az adatainkkal, eladhatták volna bárkinek, akkor még nem tudtuk, hogy ez meg is történik, és ez csak egy volt, és lehet, hogy még ezer ilyen applikáció is hasonló dolgokra volt képes. A 6, 7, 11 és 15. cikket az irányelvnek megsértették, és ennek az volt a következménye, hogy 2011-ben Született egy audit jelentés, néhány oldal vonatkozik az EPEC-kel. Az a 6-7. cikkel és többivel az írhatóság nem foglalkozott, hanem egy szép privacy politikára hivatkoztak, hogy ellenőriznék, ellenőrizték a linkeket, és kiderült, hogy ezek holt linkek voltak, egy üres oldalra vezettek, és nem a megfelelő privacy policyhez de semmi a tényleges jogszabályból, jogszabály ezt nem szabályozta. Most létezik már egy tím, 2011-ben is tulajdonképpen már fennálltak, de nem jutottak el a Cambridge Analytica-hoz. És kiderült, hogy beleegyezés nélkül továbbították az adatokat, azaz nem kérteztek senkit, nem vették figyelembe úgymond a platform szociális társadalmi dimenzióját. A most már jelentősen javult a helyzet a privacy politikával kapcsolatban, de ez még mindig nem elég, és az adatvédelmi biztos felismerte már akkor a problémát, hogy megoszthatják az adatokat, 2012-ben egy tanácskozásról jegyzőkönyv is késül, készült, és Richard is említette, hogy véleményük szerint általános a beleegyezés. Tehát, hogy valaki használja a Facebookot, akkor beleegyezik abba, hogy valaki valakinek, akire nem is gondoltunk el, tovább küldi az adatainkat. Tehát ez tulajdonképpen információn alapuló beleegyezés, ebből indultak ki, de hát az érdekes dolog ebben az volt, hogy úgynevezett harmadik fél beleegyezéséről is beszéltek, tehát valaki az én nevembe egyezik bele abba, hogy az app hozzáférhet az adataimhoz, és ez nyilvánvaló, hogy nem harmadik félbeleegyezésének tekintendő. És ezeket az ebbeket, ebbeket a törvény szabályozza, tehát hogyha Dél-Koreában történik, akkor a dél-koreai törvények alapján is ez ennek semmi köze a Facebookhoz. De az, hogy az eppek a törvény alapján cselekednek el, hogy most akkor nagyon azt mondja a három éves gyereknek, hogyha elesel, akkor mi fog történni veled, és ezért a kicsi lenne a felelős. 2012-ben járunk még mindig, az ír adatérdemény biztos azt mondta akkor, hogy a Facebook újra meg kell, hogy vizsgálja a problémát, és meg kell találnia a megoldást. Ez 2012-ben volt, azaz 6 évvel ezelőtt. A Facebook erre azt válaszolta, hogy a felhasználói beszámolókból indul ki, tehát a felhasználók jelentették a Facebooknak, hogy mire gyanakodnak. Ez több dolgot is világosá tesz. Először is nyilvánvaló jogsértés következett, de az akkor érvényes jogszabályt megsértették, és ugye a Facebook nagyjából ma is ugyanezt csinálja, ugyanaz a termékük. A hatóságok is félrenéztek, az egész eljárás három évet csúszott, mert az ír adatvédelmi biztos nem adta ki nekem az adatokat, három évig tartott, míg ezt, ezeket a jelentéseket sikerült megszereznem. Nem az az érdekes, hogy ezt most a GDPR meg fogja változtatni. Az adatvédelmi rendelet a döntéshozatali eljárásokat talán megváltoztatja, de hogyha elolvassuk az adatvédelmi politikára vonatkozó rendelkezéseket, hogy például a WhatsApp kérdőiben feltettek olyan kérdéseket is, ami ezzel összefüggésbe hozható, de hát majd meglátjuk, hogy a hatóságok végül is kikényszerítik-e azt, amit az új adatvédelmi rendelet előír. A felhasz felhasználók, hogyha még ha az adott védelmi biztoshoz is fordulnak, akár Írországban, ez, ez milliókba kerülhet. Nekünk is a perköltségek 10 millió euróra rúgtak, tehát lehet, hogy papíron rendelkezünk ilyen joggal, de hát ez a gyakorlatban kivitelezhetetlen. És végül, ugye a jogi érvényesítés meg kell tudni finanszírozni, vannak olyan szervezetek, amelyek már kikényszerítik azt, vagy pereket indítanak, mert ez elfogadhatatlan, hogy papíron rendelkezünk jogokkal, de érvényesíthetetlenek ezek a jogok a magas perköltségek miatt. Egy teljesen más fejezet, de most ezt is megnyitnám, a nyitott hálózatok kérdése. Ez alapvetően eh, kudarcot vallott a eh, piac eh, ezen a területen. Európa elég jól csinálta azt, hogy megnyitotta a hálózatokat, a távközlés, a gáz, villamosenergia, egyéb hálózatokat, de az online hálózatok esetében ez még nem történt meg. Tulajdonképpen itt elég nagy a nyomás, hogy a piac végezze el ezt a feladatot. Lehet, hogy hosszú nem bízunk a, a piacban, de a vállalatoknak végül is majd ezen az úton kell járniuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk Lord Richard Allen. 2009 óta dolgozik a Facebook, Facebooknál a szakpolitikák igazgatója. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök úr, nagy öröm, hogy itt lehetek, és Maxal együtt itt a panelben ülhetek. Nyilván nem lepi meg önöket, hogyha azt, mondja, azt mondom, hogy kicsit másképp látom az eseményeket. Nyilván meghallgattam a kritikákat, találkoztam a kritikusokkal, és láttam a folyamatokat, amikor a szabályozók, zsással foglalkozók alaposan megvizsgálták, és megbeszéltük, hogy hogy kellene itt a törvényeket alkalmazni. De hát általában, amikor ilyesmivel foglalkozik az ember, általában más és más a véleménye. Úgyhogy elgondol, el tudom képzelni, hogy majd ez így lesz az elkövetkezendő hónapok és évek során is. Ami a kibérvédelmet illeti, az utóbbi ö, szekcióban felmerült a szélesebb körű felelősség kérdése. Nyilván, hogy nagyon fontos ez az adatvédelm szempontjából, de ami a fogyasztók bizalmához kapcsolódik, és amit európai szinten szeretnénk képviselni, illetve szélesebb körön a platform káros tevékenységét illetően. Nos, az első védelmi pont, hogy a, el kell, meg kell akadályozni, hogy rossz ö, célból ne használhassák fel az adatokat. De hát a legtöbb szolgáltatás, ö, amely az interneten található, szabályokkal rendelkezik. Ö, például meg lehet tiltani, hogy többféle számlával rendelkezzen valaki, ö, vagy hogy el ne lophassák ö, az adatokat. A Facebook még egyel kiegészítette ezeket, ezt használni kell, és ez nagyon fontos része a Facebook szolgáltatás jellemzőinek, amikor a barátokkal, a családokkal akarja az ember ezt megosztani. És nagyon érdekelt, hogy a szolgáltatások milyen mértékben kell, hogy bizonyítékot kérjenek a személyazonosságról. Ez már eleve a ellentmondásos dolog, de érdemes ezt is megvizsgálni. Úgyhogy be kell ö, fektetni, ö, rá kell mutatni ö, a szabályok ö, esetleges megsértésére. Azonban, ha többszörösen lehet regisztrálni egy adott országban, az már több kockázatot is jelent. És persze vannak eléggé kifinomult támadók is, és ezért van az, hogy nagyon fontos szakértőket alkalmazunk olyan cégeknél, mint a miénk is, akik a kibérbiztonsággal foglalkoznak. De hát ezt nem mondjuk el nyilvánosan, mert a támadókatnak nem akarunk ötleteket adni. De hát az Egyesült Államokban megnézhetik a kutató központok eredményeit, és láthatják, ezt ugye nyilvánosan is meg lehet találni, hogy milyen kampányokat folytattak, hogy félretájékoztassanak most már értjük, hogy ez milyen veszélyes támadás, és ezt a következő időszakokban be fogjuk építeni ezeket a dolgokat. Mert ugye ott volt a magyar választás, de hát minden egyes választás esetében visszamenőleg megnézzük ezeket a jelzéseket. Nos, ezen kívül az adatok törlését is megpróbáljuk gyakorlatilag megakadályozni, hogyha mondjuk nyilvános adat esetében az egyének megpróbálják ezt eltörölni, és saját maguknak felhasználni. Végül pedig, ami a Cambridge Analytica-t illeti, pontosan úgy járunk el, ahogy hallottuk, meg akarjuk ö, előzni azt, hogy akik például egy applikációt létrehoznak, nelegálisan használják ezt fel nem igazán értek azzal egyet, hogy ez csak kozmetikázás. Szerintem mélyen szántó változtatásokat vezettünk be, és az volt a szándék, hogyha az emberek ilyen szociális applikációkat akarnak létrehozni vagy használni, ezt meg kell könnyíteni, és hát nyilván ennek vannak kockázatai is, és most azt próbáljuk csökkenteni, de ez nem azt jelenti, hogy a hozzáférhetőséget csökkentjük, nem ezt akarjuk csökkenteni. Nos, ami a többi er- területet illeti, ahol felelősséget kell vállalnunk, nagyon sok az automatikus emberi felülvizsgálatát jelenti ezeknek a platformoknak. Ott van például a gyerekek szexuális kizsákmányolása. Ez nagyon fontos téma nagyon sokak számára. Hosszú éven keresztül próbáltuk leállítani ezt a lehetőséget. Ez eléggé egyértelmű, mert ez az anyag mindig illegális jellegű, úgyhogy ez kétségtelen, ilyesmit nem lehet föltenni, hogyha ilyet találunk, azt azonnal le kell venni. És együttműködünk az Európai Bizottsággal, Nelly Cruz volt biztos asszonynal, ezen kezdeményezések terén például. Aztán a terrorista propagandával szemben hasonló módszerrel járunk el, Avromopolis és King biztosokkal együtt az EU internetfórumán, és ma már nagyon sok ISIS, al tartalmat ö, találunk, mielőtt még bárki oda férhetne hozzá, és igyekszünk törölni a platformról. Megint csak úgy gondoljuk, hogy ezek nagyon fontos lépések, hogy az emberek bízzanak bennünk, és úgy gondoljuk, hogy a közjóhoz járul, járulnak hozzá ezek a szolgáltatások, nem pedig a rosszhoz. Aztán ott van a gyűlöletbeszéd, ez azonban összetette probléma, mert az iróniát is, meg az ezzel kapcsolatos dolgokat is meg kell érteni, de itt is előreléptünk már. Végül pedig nagyon sokat beszéltünk ma a hamis hírekről. Én magam is a szakértői csoport részeként foglalkoztam ezzel, és Gabriel biztos égisze alatt foglalkoztunk a kérdéssel. Elmondanám, hogy ez az egyik legösszetettebb terület, mert van, akinek ö, hamis hír, ö, egy ö, ugyanaz a beszéd, ami más számára politikai beszédnek minősül, úgyhogy nagyon érdekes. Ö, főleg a franciák esetében, ahol most jogszabályt akarnak alkotni ezen a területen. De hát a hamis hírekre való reagálás, annak megoldása, mint probléma, eléggé komoly probléma nagyon sokan foglalkoztak ezzel, akár csak egy olyan területtel, mint a szellemi jogok területe, amely szintén fontos dolog, foglalkozunk vele. Végül pedig a reklám kérdése. Erről már nagyon sokat hallottunk korábban, továbbra is úgy hiszük, hogy az online reklámozás széles körben elfogadott dolog, a mi szolgáltatásunk is ide tartozik többek között, ami a KKV-kat illeti, nem hiszem, hogy nem értek eh, el a vevőikhez, mert magasak voltak a korlátok. Hát gyakorlatilag végül is széles körben hozzá lehet férni ehhez, bár sokszor beszélünk arról, hogy digitális ö, felület megosztott, nagyon sok szolgáltatás ö, ingyenes, és hozzáférhet a szélesebb ö, közönség is, azonban úgy gondoljuk, hogy a túlkapások elkerülése érdekében lehetne bevezetni különbségtételt. Tehát a magasabb szintű tartalmak esetében vagy olyan esetben, amikor nem lehet elfogadni a, mi a magánkommunikációt. Aztán hitelkártya információgyűjtés, ezt általában nem kellene nyilvánosságra hozni, de hát így a csalást el tudjuk kerülni. Európában az európai fogyasztóvédelmi ügynökségekkel is együttműködünk, ott is vannak kontaktpontok, és jelzik felénk, hogyha nem megfelelő reklámok, vagy egyéb termékek csal, csalás által hamis termékek kerülnek fel nyilván nem érdekünk, és a fogyasztói bizalom szempontjából sem, hogyha rossz minőséget vagy véreértő információt tartalmaznak a szolgáltatásaink. Fölvesszük ezzel ellen a harcot. Végül pedig az reklám átláthatóbb legyen, a kollégáink is beszéltek erről. Hiszünk abban, hogy az átláthatóság mindenki számára, aki akár a fogyasztóvédelem, akár a politika területén ezzel foglalkozik, segítséget nyújt majd a watchdogok számára. Kibérbiztonság, fogyasztóvédelem, bizalom, ezek a területek nagyon érdekes kérdéseket vetnek fel. Például tudjuk, hogy vannak olyanok, akik az autentikus azonosítási politikánkat nem igazán támogatják, Tudjuk, hogy vannak automatizált adatfeldolgozó lehetőségek, hogy a nem megfelelő tartalmat eltávolítsák, de például Berlinben is azt mondták nekünk, hogy hogy lehet az, hogy nem kell átnézni minden tartalmat, hogy gyerekek kell kapcsolatos szexuális zaklatás, vagy terrorista tartalmú témák miatt, hát ezért. Nagyon sok vita volt a politikai körökben erről, de úgy gondoljuk, hogy teljesen legitim vállalkozások számára hozzáférhetőnek, olcsónak és könnyűnek kell lenni a kommunikációnak. Köszönöm szépen. Most jönnek a kérdések. Már ismerik a szabályokat, egy percet kap mindenki a kérdésekre, és egy perc lesz a, két perc lesz a válaszra. A kérdést egy konkrét előadóhoz kell intézni. a Tehont rendszer alapján osztottuk ki a felszólaláti lehetőségeket, 14 képviselőnek volt, adtunk volna lehetőséget. Minden esetre én ezt a módszert alkalmazom, és egymás után szólítom fel a kérdezőket. Alef úr az EPP nevében az első. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem a következő. Fogadjuk el, hogy az, a Facebook olyan szabályokat használ, amelyekkel meg tudja védeni az adatbiztonságot és véd a kiberbiztonság szempontjából. Közben harmadik feleknek adja át az adatokat, és nem tudja, hogy ők hogyan védik ezeket az adatokat. A kérdésem, a Facebook segít -e ezeknek a fejlesztőknek és vállalatoknak, amelyek Facebook felhasználói adatokat kapnak, hogy megvédjék kibertámadásoktól ezeket az adatokat. Különös tekintettel a tech megállapodás 1-3-as alapelveire gondolok, ezt több mint 40 ezer cég írta alá a Facebookkal együtt idén áprilisban. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést. Két részben szeretném megválaszolni az egyik általánosabb választ. Iparáként igen, úgy gondoljuk, hogy van ilyen felelősségünk, hogy kölcsönösen segítsünk egymásnak. Beszéltem is arról, hogy milyen területeken tesszük ezt. A nagy cégek, a Facebook például keres olyan módszereket, amelyekkel megoszthatja más cégekkel az információkat, a jó gyakorlatokat. A kiberbiztonság nem szabad, hogy versenypálya legyen, hanem az egész ökoszisztémát meg kell védenünk. Olyan eszközökre van szükség, mint a fenyegetettségcserék, stb., amikor is megpróbálunk információt megosztani másokkal a kölcsönös biztonság érdekében, és hogyha más cégeknek van valamiféle biztonsági gyengesége, akkor ez ránk is veszélyes lehet, hogy egyik rendszerből a másikba navigálva törjék meg az adatbiztonságot a rossz hiszemű felhasználók. A másik kérdés, hogy mi a, hogyan oroszlik meg a felelősség az első és a második, harmadik fél között, ahol mozog az adat. A Facebooknál olyan intézkedéseket tettünk, amelyek a hozzáférést csökkentik, illetve más intézkedések a vizsgálatot, felülvizsgálatot növelik, de amikor naponta töltünk le alkalmazásokat, okostelefonnal a kezünkben sétálunk mindenhol, nagyon sok adat jön-megy, és nagyon érdekes, a kér- érdekes ez a kérdés, nem is tudom, hogy meg tudnám-e válaszolni, mennyi felelősség hárul a platformra, mennyi a felhasználóra, és mennyi a harmadik félre. Erről nyitott módon kellene vitát folytatni, hogyha egy valakire hárítjuk az összes felelősséget, akkor egyszerűen bezárják a platformot. Hogyha valamilyen felelősséget minden részvevőnek vállalnia kell, és erről nagyon érdekes vitát lehetne folytatni, és érdemes is volna, hogy az adatok védelemre kerüljenek, de ne akadályozzuk a legitim online tevékenység szabadságát. Pergi Cipel a következő kérdező az SND nevében. Köszönöm szépen. Nem akarok új vitát nyitni a Facebook képviselőjével. Az én értelmezésem szerint már az, hogy alkalmazást alkotnak legitim hozzáférés biztos adatokhoz, ez számomra elképesztő volna egy másik kérdésem Páfel asszonyhoz. Sokan használják a digitális szolgáltatásokat, anélkül, hogy tudnák, hogy tulajdonképpen mi történik, hogyan használják az adataikat, hogyan zajlik a profilírozás gyakran nem is lehetséges megtudni, hogy mi egy hamis profil, és mit lehet ezzel kapcsolatosan tenni. mit tesznek azért, hogy az adatvédelmi rendelet minden rendelkezését végrehajtsák? Ön szerint hasznos volna, hogyha az iskolákban média használatot tanítanának, és ha már az, a kollektív jogorvoslatról beszélünk, van-e valamiféle olyan együttműködés az adatvédelmi szervezetekkel, amely erre a területre irányul, és hogyha van ilyen együttműködés, ez hogyan néz ki, hogyan kell elképzelni. Köszönöm szépen, Ciper asszony, ezt a kérdést. Természetesen mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy mi mindent lehet tenni. A GDPR alapelve a tervezésben eh, beépített eh, adatvédelem. Ebből szeretnénk mi is kiindulni, hogy egy-egy szolgáltatás kellene, hogy a magánéletet védje, és a leginkább adatbarát, adatvédelem barát opciót kellene, hogy először felkínálják. Ahogyan a weboldalak bemutatják a választási lehetőségeket, ez sok minden múlik ezen. Az elektronikus adatvédelem nagyon fontos eszköz a fogyasztóvédelemben. A GDPR önmagában nem elég, ami a célzott reklámozást illeti, ezért az elektronikus adatvédelmi irányelv tekintetében is előrelépésre van szükség. A média ismeret, a média használati ismeretek nagyon fontosak. Mi a tagjainkkal próbálunk olyan alkalmazásokat készíteni, amelyekből megérthetik a fogyasztók, hogy milyen jogaik vannak, hogyan tudnak panaszt tenni. A GDPR-nek nagyon érdekes vonása, hogy az adatvédelmi hatóságoknak most jogi kötelessége, hogy válaszoljanak a panaszokra. Ez nagyon fontos, és tudnia is kell mindenkinek, mert így talán motiváltabbak lesznek a panasztételre. Nagyjából ennyi és természetesen fontos a tudatosság fokozás, de nem szabad, hogy túlterheljük a fogyasztókat azzal, hogy túl komplex módon kell kezelni ők a, az adatvédelmet. A vállalkozásoknak kell jobban kezelniük ezeket a szempontokat. A német hatóságok például a Facebookot versenyszempontból vizsgálják, mert domináns pozícióval bír a piacon. Köszönöm szépen, Isabella de Monte. Köszönöm, elnök úr. A fogyasztók jogairól volna egy kérdésem a felhasználókére vonatkozóan is, amelyek várhatóak. Ellen, Lord Ellenhez szól a kérdésem a hamis hírok, hírek vonatkozásában, illetve a hamis számlák vonatkozásában. Miért ilyen banális dolgokra korlátozzák magukat? Nem lenne jó például, hogyha valamilyen kódot használnának, amit aztán az adott személy telefonjára küldenék. Aztán 2011 után már amikor a fúzióról hallottunk, a nem megfelelő jelöltekről, már a Facebookon belül mi történt, önök hogyan álltak ehhez, milyen intézkedéseket hoztak, illetve az ír hatóságok, akik leállították ezen adatátadást. Köszönöm szépen, köszönöm. Köszönöm kérdéseket. Először is a profilok verifikálása mobilfon, mobiltelefon kódokat használunk, mikor valaki be akar lépni a Facebook profiljára, a regisztrációhoz nem követelünk meg új, valós személyazonossággal kapcsolatos információkat, csak hogyha valami kérdőjelet teszünk, vagy megkérdőjelezzük a, a profilt, valami arra utal, hogy ez csaló vagy kamu profil, és hát még többet tudunk mondani arról, hogy ezek a rendszerek hogyan működnek. Egy SMS kódot lehet alkalmazni, hogyha valaki például be akar loginolni egy nagyon furcsa helysz, helyszínről az ön profiljára, akkor egyszerűbb ezen keresztül ezt feltárni. A másik érv az az, hogy persze hasznosabb lenne több információt kérni, de hát, hogyha telefonszámot kérnénk az emberektől a profilnyitáshoz, akkor meg azért haragudnának az emberek a szabályozók eh, hogyan működnek együtt az olyan eh, eh, szervezettel, mint a milyen a miénk. Van, amikor ugye az egyik modell egy interaktív modell, amikor azt mondjuk, hogy igen, szeretnénk javítani a helyzeten, és ezért szükség van az értékelésre. Az ír adatvédelmi hatósággal mi ezt a modellt alkalmaztuk. Ugye egy osztrák jogász hallgató volt akkoriban még Schramms, kollega, aki felhívta a figyelmet számos hiányosságra, javasoltak néhány pontot, ahol javítani lehetett, tehát így volt egy oda-vissza e, eszmecsere. Köszönöm, Angelika Miner. Köszönöm, elnök úr. Egy egész délután sok az osztrák közöttünk, nem tudom, hogy ez véletlene. Szeretném ott folytatni, amit Max Schrems mondott az előbb, mert ez tökéletesen ellentmond annak, amit egész délután hallottunk, mi szerint európai adatokat nem használtak fel a Cambridge Analytica botrány kapcsán. De ön, Schrems úr, azt mondta, hogy nyilvánvaló, hogy nem mondhatjuk azt, hogy, eh, hogy nem került erre sor. Ezért egy kérdésem önhöz, Lord Richard Allen én erre hogyan válaszolna? Ugye a Facebook hivatalos válasza az, hogy európai adatokat nem használtak fel. Én liberális vagyok, az én frakcióm nagyon komolyan veszi az adatvédelmet, az adatvédelmi rendeletet, a GDPR-t, és az adatvédelmi szakértőink Dől is azt tudom, hogy mondjuk én politikus már nem használhatom például a WhatsApp-et, mert nagyon sok adatot tartalmaz, vagy raktároz a telefonom, és ez veszélyes lenne. Ez tényleg így van? Hát itt konkrétumokat szeretnénk tisztázni. A, itt most a Cambridge Analytica-val kapcsolatban vannak nagy kérdések, hogy bizonyos alkalmazásokat mennyire biztonságosan lehet használni, vagy mennyi a visszaélés. De a Cambridge Analytica az egy nagyon konkrét ügy. Nekik volt egy szerződésük a GSR céggel, aminek a vezetője Alexander Kogan volt, és ugye Alexander Kogan kérünk, hogy gyűjtsél amerikaiak adatait, amit aztán felhasználhatunk a kampány során és már mm, hát több mint 80%-a valóban amerikai adatait gyújtottak össze. Dr. Kogan azt mondta, hogy hát gyűjtöttek európai adatokat is, de a Cambridge Analytica-nak csak amerikai adatokat adott át, hiszen ezt, ezt akarták. Ez volt a feladat. Hogy valaki azt mondja, hogy a Cambridge Analytica-nál sok európai adatta is hozzájuk került, nos, erre azt tudjuk mondani, hogy erre nincs bizonyíték, e, majd az auditot el kell végezni, hogy ezt tényleg meg tudjuk erősíteni. Tehát a Cambridge Analytica amerikai adatokat gyűjtött többnyire, és e, még azt e, valóban meg kell erősítenünk azt, hogy ez tényleg így volt. A másik kérdés kicsit meglepő volt. Mi szerintünk a WhatsApp az egyik legbiztonságosabb alkalmazás, nagyon jól védett, hiszen ugye már az alapértelmezése az, hogy benne van, hogy védett, úgy van megtervezve, nyugodtan azonnal a titkosítás is annyira tökéletes. Lehet, hogy a linkekkel kapcsolatban lehetne kérdéseket feltenni, de az érzékeny adatokat valóban egy nagyon kitűnő titkosítás védi. Én Max Schrems-nek tennék fel kérdéseket. Ugye két modellt ismerjük, az egyik a hirdetéssel lehet pénzt keresni, a másik pedig a copyright a szerzői jogokkal. És ez a két rendszer tulajdonképpen ezt tette lehetővé az internet használatát. A hirdetések kapcsán, ugye a közösségi oldalakon ott mentesen lehet hirdetni, a, természetesen az íróságban például fizetni kell a reklámokért. Másik oldalon itt van a szerzői jogmodell, ugye művészek, újságírók is kell, hogy valami javadalmazásban részesüljenek, de a közösségi oldalakon ezt gyakran megtagadják tőlük. De Európában ezt a két rendszert valamilyen világos jogszabályi környezetbe kell helyezni. Hát nem tudom, hogy én vagyok a megfelelő ember, aki ezekre a kérdésekre kellene, hogy válaszoljon, de talán még néhány elemmel ezt ki tudom egészíteni, és így könnyebb lesz megválaszolni hogyha a valamit akarnak magukkal vinni a meghallgatásról, akkor ez a következő legyen. Az online hirdetéshez sokszor nincs szükség személyes adatokra például mondjuk egy autóra vonatkozó hirdetés sokszor valóban személyeket céloz meg, de hogyha ez csak akkor következhetne be, hogyha minden adatot tudnának valakiről, akkor mit gondolnánk például a TV reklámokról? Ott semmilyen célzott személyre szabott hirdetések nincsenek. Tehát ez egy standard érv, ami azért nem igaz. Nincsenek igazi végső válaszaim, de az online reklám kapcsán azt kell mindig megnéznünk, hogy ki mennyi pénzt keres ebből tárgyalunk egy osztrák kiadóval, aki azt mondja például, hogy a mikro célzott célzott hirdetésekkel kevesebbet keresnek, mint a nem célzottakkal. Ugye a, a Facebook azt mondja, hogy erre mindenképpen szükség van, Zuckerberg akarja a pénzt, a, a bevételeket, és azt hiszem, hogy az elektronikus privátszféra védelem, adatvédelem szempontjából is nagyon fontos, hogy mi történik a kukikkal, milyen adatokhoz jutnak a, a kiadók. És mit, amíg van 20 másodpercem, Richard azt mondta, hogy vitatkoznunk kell a harmadik felek felelősségéről. Erről nem kell vitatkozni, a GDPR 22. és 23. cikkében ez benne van, tehát nagyon sok mindenről igazából már nem kell vitatkoznunk, mert megvan a, a jogszabály. Miriam Dalia következő. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Schrems úrnak szól a kérdésem. Az elmúlt években ön találta meg, de tulajdonképpen a jogi értelmezések paraméterét. Európai személyes adatokra vonatkozik a kérdésem, és azzal kezdeném, hogy az ön bírósági ügye nagyon fontos volt számunkra. Minket itt a parlamentben a jövőbeni jogalkotás is nagyon foglalkoztat ezért a következőt kérdezném öntől. A változni fog a helyzet a GDPR-ral, és közös aggájaink is vannak, de együtt aggódunk azért, hogy vajon a GDPR elége ahhoz, hogy véget vegyünk a személyes adatokkal való visszaélésnek. Ön aktivista és jogász, ön hogyan látja az e-privacy reform jelentőségét? Ugye ezt jelenleg a tanácsban blokkolják, és a jövőben milyen jogszabályi környezet helyzeteket képzel el, hogyan lehetne a jelenleg létező kiskapukat, joghézagokat megszüntetni, mire, mire lenne még szükség. Köszönöm szépen a kérdést. Ami az e-privacy-t illeti, én kiszállok ebből a vitámból, hiszen már belebetegedtem Brüsszelbe, amire végre megszületett a GDPR, de összhangban kell lenni most a működésnek, hogyha az alapértelmezés az lenne valamilyen alkalmazásnál, hogy azonnal meg lehet osztani adatokat, az már nyilván nincs összhangban a GDPR-ra. Amikor először lehetett olvasni a nagy vállalatok adatvédelmi politikájáról, az még a GDPR előtt volt, de a most az, hogy a beleegyezést össze lehet kapcsolni a termékkel, arról folyt itt a parlamentben is örök idők óta a vita. És a nagy vállalatok ezt egyszerűen figyelmen kívül hagyták. Ugye a Facebook is, mások is azt mondják, hogy vagy beleegyezünk, vagy nem használhatjuk a szolgáltatásukat. Igazából a mögöttes elméletet nem eh, magyarázták el, hogyha ezt megtennék, mondjuk a bevételeik 4%-ától esnének el, mondjuk eh, ezzel számolhatunk. De mi, a, mi az elmélet? Az egész ágazatban eh, úgy érzem, hogy azt mondják ezek a vállalatok, hogy ne engedjük, hogy az európaiak itt uralkodjanak rajtunk. Ez nagyon érdekes lesz, hogy a tudatlanság milyen messzire megy itt. Nem csak arról van szó, hogy egy kicsit tágítjuk a határokat, hanem itt egyszerűen a jog nem ismerete esete forog fenn, és ugye ez a 4 lesz a a trükk. A kis vállalkozások már a 20 millió is elriasztja, de ugye, ha megsértik a GDPR-t, akkor ennyit kellene fizetniük, de mi pontosan ezért akarjuk kikényszeríteni a perekkel azt, hogy a hatóságok gondoskodjanak a jogszabályok betartatásáról. Hát kíváncsian várom, hogy a különböző hatóságok majd hogyan reagálnak. Szerintem eh, eltérő lesz a reakció a különböző tagállamokban. Hát Bütikova. Renát Butikova következik, parancsoljon. Lord Allen, e, ezzel a cinizmussal nagyon aggaszt engem, mikor azt mondta, hogy más és más a e, megítélése ezeknek a dolgoknak, mint a tájékozódáson alapult egyetértés. Ez azt jelenti talán, hogy még akkor is, hogyha nem törvényesen viselkedünk, megengedhetjük magunknak, hogy drága ügyvédeket alkalmazzunk. Nos, hogy lényegében mélyebben beszéljünk arról, hogy mi a helyzet arról, hogyha kollektív jogorvoslatot szeretnénk, elszámoltathatóságról és egyéb intézkedésekről az algoritmus figyelés vagy etikai szabályok vonatkozásában mi lenne a tanácsa, vagy ön szerint mi lenne a prioritás? Köszönöm szépen. Talán vegyük kettő a két dolgot. Az egyik a kollektív jogorvoslat. A GDPR ezt nem teszi lehetővé mert ez mindig felvetődik, tehát ez nincsen benne az adatvédelmi rendeletbe, ez csak a tagállamok számára választási lehetőséget biztosít, és ők aztán megbízhatnak bizonyos szervezeteket, amelyek védik az adatok tulajdonosainak jogait, hogy leállítsák az illegális eljárást, de csak akkor, hogyha a fogyasztó egy- egyenként megkeresi őket a kompenzáció miatt. A rendelet önmagában nem teszi ezt lehetővé. Azonban, amit az Európai Bizottság áprilisban javasolt, ez fogyasztóvédelmi intézkedések tára, ebben van lehetőség adatvételmi ö, jogsértés esetén kollektív jogorvoslatra. Ezért nagyon fontos ez a kollektív jogorvoslati eszköz, és ezért lenne jó, ha minél előbb ezt elfogadnák, hogy ha, ha lenne már valami konkrétum a kezünkben a személyes adatvédelem megsértése esetén. Mert pillanatilag eddig csak négy tagállamnál van ilyen eszköz, ezért négy fogyasztói szervezetet említettem a Facebook esetében, akik vagy már bírósághoz fordultak, vagy fognak az elkövetkezendő napokban. A többiek nem Európában. Algoritmus. Azt hiszem, ez is egy nagyon fontos kérdés és nagyon fontos a rendelet szempontjából, főleg mivel egyre többet használják az algoritmusokat az automatizált döntéshozatalhoz, az, a mesterséges intelligencia érdekében. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt is az értelmezés terén kell kikényszerítenünk a megfelelő eljárást, hogy milyen jogai vannak a fogyasztóknak, hogyha automatikus döntés születik olyan személyes adatok alapján, amelyek ezt lehetővé tették, akár kizárják a szemét, akár nem. Az adatvédelmi rendelet vonatkozásában és alapján ö, magyarázathoz van joga az embernek, de nyilván van még egy dolog, amiről kapcsolatban egyértelmű értelmezést szeretnének a bíróság részéről az adatvédelmi rendeletről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Madi Telbó parancsoljon. Köszönöm. Én is Páló asszonyhoz fordulok, mert ennek a meghallgatásnak két részén vettem részt, két panel van de hát mi értelme van a kérdések feltételének a Facebookhoz? Szerintük minden rendben van, és hát a panel ezen oldalán ülők testbeszéd elegendő arra, hogy lássuk, hogy ez nem egészen így van. Tehát most van egy új jogszabályunk, ami vadonatúj, és nagyon reméljük, hogy az adatvédelmi ügynökségeknek lehetőségük lesz ennek érvényesítésére is. Ez az a nagy kihívás, ami előttünk áll, és főleg ami a harmonizálást, a harmonizált megközelítést illeti a tagállamok között. Ez a legnagyobb kihívás. A másik probléma a kollektív jogorvoslat lehet. Ami a bizottság javaslatot érdeti, az adatvédelem szempontjából van még egy kérdésem. Hogyan tudjuk értékelni az erkölcsi kárt? Mert ez a nagy kérdés. Beszélhetünk pénzügyi károkról, de mi a helyzet az erkölcsi károkról? Elnézést, hogyha túl sokáig beszéltem. Köszönöm szépen. Azt hiszem, ez az egyik legfontosabb kérdés, és sajnos nem tudok kész válaszsal szolgálni, de azt gondolom nagyon fontos elmondani azt, hogy az adatvédelmi rendelet elismeri, hogy van materiális és nem materiális kár. Úgyhogy, ha valaki kártérítést kér, ezt először is biztosítani kell, Európa, az egész Európai Unióban. Aztán a másik dolog, az adatok értékével kapcsolatban nincsenek normáink, nincsenek stand- standardjaink, nincs esetjog ezzel kapcsolatban, de talán majd Max kiegészítés kép elmondja, hogy ő hogy látja. De például majd a bíróság. Meglátjuk, hogy hogy dönt. A mi szervezeteink 200 eurót kértek adatonként. De az Cambridge Analytica ezt minden Facebook felhasználó esetére kiterjesztette, úgyhogy ez csak egy referencia. De azt gondolom, nem csak gazdasági károkról kell, hogy szóljon ez, ez egyértelmű egyes esetekben, hanem a nem gazdasági jellegű ö, okozott kár is figyelembe vendő. Például 750 euró volt a legfelsőbb bíróságnál Ausztriában, aztán volt egy magánjog, amely Kanadában például 20 ezer euróig is elterjed. Úgyhogy ezt majd nyilván a bíróságok fogják eldönteni, de vad valószínűséggel a 200 euró lenne a legalacsonyabb összeg. És aztán utána ezt megszorozzuk több millió e- emberrel, akiket érintett, ez érdekes számokat fog szülni. Köszönöm szépen, Cornelia Jenszt. Dank. Köszönöm szépen. Max Schemshez intézem a kérdésemet. Nagyon sok keresetet nyújtottak be önök, és sok sikeres volt ezek közül, nagy volt a lelkesedés, ez biztos, hogy így van. De a kérdés az, hogy mi van a felügyeleti hatóságokkal és a bizalommal. Mit eh, kellene tenni a Facebooknak ahhoz, hogy Max Schrems bizalmát visszaszerezze? Ez eh, nem lényegtelen, hiszen eh, az adatvédelem ugye nem csak a Facebookot érinti, hanem sok más céget is. A második kérdés, mi a helyzet a felügyeleti hatóságokkal, a felügyeletekkel? Ők mennyire alkalmasak, mennyire elég az általuk végzett ellenőrző tevékenység? és mindenek megvannak-e a megfelelő jogszabályi alapja. És a harmadik dolog, amit a liberális kolléganőm is felvetett, a WhatsApp. Ez mi a véleménye az adott biztonság szempontjából? Biztonságos a WhatsApp használata? A whatsapp az a helyzet, hogy a metaadatokat tovább viszik, és tovább értékesítik a Facebooknak. Ez az alap probléma. Ez sajnos nem kapott választ. Most a felhasználás is jogszerű lenne, ami alapvető probléma az érintett cégek számára a hatóságok tekintetében, a GDPR értelmében a hatóságoknak megvan a hatásköre, hogy kivizsgálják az eseteket és szankciókat vessenek ki. Nem a törvénye van baj, hanem az adatvédelemmel kapcsolatos kultúrával. Jogászként érkeztem erre a ter- területre. Én, a, amikor az ember felszáll a buszra, az ember elvár, elvárja, hogy mondjuk egyet is váltson, de ha már a kulturális területre tévedünk, az tartalmak területére ez már egyáltalán nem így van. A következő két-három évben az lesz a dolgunk, hogy ha például egy olyan végrehajtási kultúrát kialakítunk, mint a, a banki ágazatban, vagy akár a közlekedési szabályozás területén, biztos tagállamonként más és más lesz a helyzet, akkor hogyan változik ez a szintér. A feldolgozási műveletek a Facebooknál 90-95%-ban jogszerűek. A egy kivételével a panaszok arról szóltak, hogy hogyan lehet ezt az adatbiztonsági vagy adatvédelmi szabályoknak megfelelővé tenni. Ez nem olyan sok. Van egy kulturális ütkezés az amerikai adatvédelmi megközelítés, ez az európai megközelítés között, ahol mások a struktúrák. És eh, szeretnénk egy olyan rendszert, amely mindenkire illik, innen mered a, a konfliktus. A hirdetések területén is sok minden eh, megtörténhetne. Lehet, hogy a Facebook nem gazdagodna meg annyira, de lehet, hogy ezt elviselnénk. Köszönöm. Ja, meine Frage geht an, uh... Lord Ellennek teszem fel a kérdésemet. Azt szeretném tudni, hogy az EU adatvédelmi hatóságával hogy működik az együttműködés, és hogyan összehasonlítva az ír adatvédelmi hatósággal ön hol lát előnyöket, hátrányokat? So, <clears throat> clarify that we've made, again, I... Úgy gondolom, hogy pozitív fejleményekről számolhatunk be az elmúlt hónapokban, években a GDPR-nek megfelelő munkánknak köszönhetően. Az adatvédelmi ügynökségekkel Európában felvettük a kapcsolatot. Korábban lehet, hogy úgy tűnt, hogy csak az ír hatósággal tartottunk kapcsolatot, most már sokkal gyakoribb kapcsolatot tartunk adatvédelmi hatóságokkal az unión belül. Steven Deadman neveztük ki adatvédelmi vezetőnek. A feladata az, hogy a GDPR értelmében egy hivatalt építsen ki. Ha úgy gondolom, hogy nem tudom megvédeni mindazt, amit korábban tettünk. Sok bírálat van, amelyel csak egyetérteni tudom. Tudok, sok aztán vannak esetek, amikor a törvényt másként értelmeztük, bizonyos bírósági esetekben eljárásokban mind nyőztünk, máshol vesztettünk, volt, ahol igazunk volt, volt, ahol nem. Szeretném, hogyha azt az 5-10%-os részt, amiről Max Schramm beszélt, be tudnánk zárni. Ez a célunk nekünk is, és úgy gondolom, hogy ez egy észszerű cél. Lord Lord prima Nem igazán sikerült meggyőznie ö, ö, Lord Allen, mert ha tényleg a ö, hamis platformok ellen akarnak fellepnek, komolyan kell ezzel foglalkozni. Ö, hol van a biztonsági kód, kódex? Ö, például a telefonok nagyon sok mindenre felhasználhatók lehetnének. szerintem így nem lehet megoldani a problémát, mert itt a hamis platformokkal kapcsolatban teljesen egymá- körbe-körbe forgunk. Ami a normatívákat illeti, és ezen adatok normatíváit milyen jogalap rendelkezik? Milyen rendelkeznek? Mi a legitim? fel lehet használni az adatokat, hogy aztán haszontalanokká váljanak, vagy egyáltalán mit jelent ez? Ami a hamis számlákat illeti. Azt hiszem, tényleg itt erről kell vitatkozni, ami az adatok minimális számát illeti, erről folyik a vita, és hát ugye vannak további igen kényes területű adatok, amely, és ugye itt nagyon sok EU tagállam szempontjából is még vitatandó kérdés. Mi úgy értelmezzük a dolgot pillanatnyilag, ahol valaki identitásával kapcsolatban komoly kételyek merülnek fel, és úgy gondoljuk, hogy ez hamis platformot jelent, akkor jogos a nyomozás. De más felhasználók esetében nem. Megint csak nyitott a vita, lehet, hogy idővel majd változik, és lehet, hogy majd egyes országok jogszabályokat hoznak, ott van például Észtország esete, a digitális probléma miatt. Hát nyilván a biztonsági és a magánszféra védelmi érdekeket össze kell egyeztetni, és nem gyűjteni több adatot, mint amire tényleg szükség van. Nos, gyakorlatilag a szolgáltatás nyújtása nagyon fontos egy, ad, egy adott személy számára. Ezen túl ö, mindenképpen rendelkezésre kell bocsátani ezt a dolgot és a szolgáltatásra gondolok itt, ahogy a kollégám is mondta. Nem tudjuk ezt ketté választani. Azt hiszem, hogy van egy harmadik feles elvárás is. Úgy gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban teljes mértékben megfelelünk az adatvédelmi rendeletnek, hogy az alaptevékenységek biztosítva legyenek, és a szociális hálózat számára ezt a szolgáltatást biztosítsák. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hosszú délután végére érünk. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, különösen önöknek, hogy ilyen fegyelmezettek voltak és betartották a szabályokat. Az elnök a tolmácsok munkáját is megköszönni Nagyra értékeljük az önök munkáját, nagyon köszönöm. Még szeretném arra emlékeztetni önöket, hogy a következő ülésünk Strasbourgban lesz július másodikán. King úr, Jurova asszony, Ansip, Timmermans alelnök és Vestager biztos asszonyok, Vestager biztos asszony még nem mondta biztosan a részvételt, a többiek igen hiszen alapvető fontosságú ez a kérdéskör, amit megtárgyalunk. Eh, Sarah sanders is eh, várjuk, még nem igazolta vissza, hogy tényleg eh, eljön-e. Biztosak vagyunk abban, hogy tudja ő is, hogy mennyire fontos az, hogy megjelenjen a szakbizottságunk előtt. Tehát a következő meghallgatás július másodikán lesz. A LIBE tagjainak mondom, hogy június 28-án lesz egy még megerősítendő találkozónk, azután másodikán és 9-én, illetve 10-én lesznek a rendes üléseink Brüsszelben, illetve Strasbourgban. Köszönöm, és mindenkinek kellemes estét kívánok. Thank you.